All right. Colleagues, Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Megkezdjük a, az ülésünket. Először is engedjék meg, hogy elnézésüket kérjem. Sharon Bowles nevében valószínűleg elakadt a hóban valahol, miközben ide tartott de úgy gondoltuk, hogy nem szabad tovább várakoznunk, és ezért önként jelentkeztem, hogy elnöke lehessek ennek az ülésnek, és remélhetőleg hamarosan ő is csatlakozik hozzánk. Az első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Nem látok semmilyen fajta megjegyzést ezzel kapcsolatban, senki nem kívánja megváltoztatni, ezért elfogadottnak tekintem azt. Ezen kívül szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy számos jegyzőkönyvünk van egészen november elejétől egészen december végéig, a karácsony előtti ülésig. Ezeket véglegesítették. Ha nincsen kifogásuk, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintem. Számos elnöki közlemény van, amit most átugrok. Szerintem Sharon Bowles majd ezeket kitűnő módon elő tudja vezetni majd, amikor megérkedik, megérkezik, ma vagy majd holnap reggel kerül erre sor. És most pedig következik a legfontosabb egy pontunk ma délután. Az a megtiszteltetésért, hogy Vittorio Grillit, az olasz gazdasági és pénzügyminisztert üdvözöltem itt körünkben. Üdvözlöm őt, örülök annak, hogy ellátogatott hozzánk Mindenképpen szeretnénk meghallgatni az ön értékelését a jelenlegi Európai Uniós helyzetről. Tudjuk, vagy legalábbis úgy gondoltuk, hogy majd egy 10 perces bevezetőt tart, és utána pedig lehetőség nyílik arra a kollégák számára, hogy kérdéseket tehessenek fel azt is jelezte, hogy hajlandó a kérésekre válaszolni. Nem, nekem kell összegeznem a jelenlegi helyzetet az ön országában. Ön ezt sokkal jobban meg tudja tenni, mint jó magam. És ezért örömmel meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, hogy eljött. Thank you, uh, thank you, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt uh, Ekon szakbizottság, itt tagok, nagy öröm számomra és megtiszteltetés, hogy az Európai Parlamentben, az Önök szakbizottságában ma a párbeszéd, gazdasági párbeszéd kapcsán itt lehetek. Tíz perc nagyon rövid idő. Remélem lehetőségem lesz arra, hogy a témát fölvezessem, aztán a kérdéseknek hála majd kifejtem a részleteit is az előadásomnak. Néhány percben szeretném felvezetve megvitatni önökkel azt, amit úgy neveznék, hogy az európai ö, és euróövezeti legfrissebb fejlemények, és aztán olasz anyanyelven szemben szeretném majd saját országomról a helyzetelemzést megadni. Most angolul folytatom, és azzal kezdem, hogy több hónap feszültség után az európai övezet pénzügyi piacai ö, újra ö, bizalom, bizalmat élveznek, és egyre inkább a tőke beáramlik az övezetünkbe, a különböző pénzintézetekbe, minden mutató azt mutatja, hogy a pénzügyi helyzet javul. És a gazdasági kilátások és az euróvezetben javulnak. Még nem ért véget a válság, de a pénzügyi rendszerünk és maga a konjunktúra is azt mutatja, hogy egyfajta pozitív fordulóponthoz értünk, és remélhetőleg 2013 második részében, második felében ezen fejlemények majd megtörténnek. Ez persze még nem elégíthet ki minket, hiszen a megfelelő munkahelyteremtő növekedésre kell törekednünk, a kilátásaink és az eredményeink is közös felelősség minden tagállam számára, az európai intézmények számára is. Méreható átszervezés beindult több tagállamban, számos tagállamban. Politikailag, társadalmilag nehéz időket élünk, de kulcsfontosságú továbbvinni ezen ö, úton az eredmények felé a változásokat. Továbbra is intelligens szakpolitikákkal és kormányzással kell előrevinnünk a gazdasági kilábolás politikáját. Az EU intézmények és tagállamai is hiteles, hatékony stratégiákat kívánnak bevezetni az elkövetkező több évre. 2012-ben olyan hatás, olyan döntések születtek, és bátor tanácsi döntések, határozatok június végén, melynek végre meg, sikerült megtörnünk azt az ördögi kört, amely az államadóságból a gazdasági válságot mélyítette. Megerősítettük a bizalmat, az európai stabilitási mechanizmus és megfelelő EU övezeti hátteret biztosít pénzügyi szempontból. Az európai központi bank és kulcs szerepet játszott e folyamatban, és a kockázatokat csökkentette, megfelelő pozitív hátteret és bizalmat építve ezzel. Decemberben az egységes felügyeleti mechanizmus már a bankunió felé vezető komoly lépést jelenti. Előrelépés történt az Európai Unió szintjén, ahogyan elmondtam, de a nemzeti szinten is így van ez, és most, ha megengedik, akkor saját országomról, Olaszországomról szeretnék szólni, és most olaszul folytatom. Nemzeti szinten a tagállamok többsége kötelezettséget vállalt arra, hogy gazdasági szanálásra törekednek, Olaszország maga is példaértékű -e téren pozitív értékelés történt, és ezt a bizottság tette meg az európai szemeszter tavalyi folyamatában. A G20-ak eredményei is ugyanazt mutatják, mint az európai elemzések, azaz, hogy Olaszország a reform és a stabilizációs elvárásoknak megfelelt. De a költségvetési szanálása nem olyan jó, mint reméltük azt, és a piacok szinte válságszerű módon reagáltak erre. A világ szintű ö, recesszió is begyűrűzött Olaszországba. 2012-ben 2,4%-os GDP csökkenést tapasztaltunk. 2013 első negyedévében ez a folyamat megszűnik, majd reméljük növekedési pályára léphetünk majd, ez az exportnak és a beruházásoknak hála történhet meg. Az elkövetkező években 1% körüli lesz 2014-től várhatóan a növekedése a gazdaságunknak. Egyelőre nem kielégítő a növekedési teljesítményünk. A kormányunk számos strukturális reformot hajtott végre, annak érdekében, hogy a növekedés megtörténhessen. Gondolok itt a munkaerőpiac, valamint a nyugdíjreformra. Az OECD szerint ez a reformprogram, amely már bevezetésre került, növekedést generálhat, és néhány tized ponttal majd az elkövetkező évtizedben is elősegítheti a növekedést. Olyan intézkedéseket foganatosított eddig is már a kormány, hogy ezzel az állam, az állam költségvetési hiányát lehet csökkenteni, és GDP-t, és 2014-ben reméljük sikerül majd növekedési pályára állítanunk. Azt reméljük, hogy a költségvetés strukturális szempontból egyensúly helyzetbe kerül már idéntől. A kormány programjában az adózást kívánja a munka ö, ö, erő megadóztatását, inkább a termékekre áthelyezni, és az a spending review, amit felülvizsgált a kormány, abban az innováció elősegítése, támogatása is szerepel olyan reformoknak hála, mely az adózás csökkentését, a fiskális nyomást kívánja csökkenteni, a digitális agendát, valamint a kisvállalkozások helyzetbehozását célozzuk meg. Alapvető reformokra került sor 2012. áprilisában a parlament a alkotmányos módosítást fogadott el, melyben az úgynevezett aranyszabályt, a költségvetési egyensúlyt kívánjuk alkotmányban ö, ö, alkotmányos módon is előírni, ez a pénzpiacokra és az állami szektorra is vonatkozik, és figyelembe vesszük a ciklikus változásokat, valamint az egyedi eseményeket, ahogyan erre az európai megállapodás is utalt. Decemberben, múlt decemberben a parlament egy olyan megerősített törvényt fogadott el, amely egy olyan mechanizmust ö, ö, ír elő, mely szerint amennyiben a költségvetési egyensúlyt sikerül elérnünk, olyan ö, független ö, felügyeleti hatóság ö, segíti ezt elé, amelyet maga a parlament ö, ö, vezetett be. Tehát költségvetési egyensúlyra kívánunk törekedni Mindezen intézkedés sorozaton túl Számos más kezdeményezést is elfogadott a parlament, reformcsomagot. Körülbelül egy percben szeretnék még néhány intézkedésre utalni, majd pedig vitát nyitni. Jelentős intézkedésre került sor. Az átláthatóság fokozására, a korrupció elleni küzdelem elősegítésére, az állami hatóságok átláthatóságát egy nemzeti független hatóság felügyeli, a bürokrácia területén is nagyobb átláthatóságot kívánunk elősegíteni. Egy külön közigazgatási honlapot vezettünk be, például a költségvetés nyomon követésére, például, hogy a különböző szolgáltatások kiadásaira mennyit költ az állam. A korrupció elleni küzdelmet is jelentősebb szankciókkal kívánjuk leszorítani, hogy a korrupciót meggátoljuk. A helyi felügyelet, adóhatóságok különböző megyékben is megerősítésre kerültek. Ötödik pont, egyszerűsített eljárást vezettünk be, például az infrastruktúrális beruházások jóváhagyás, ahol a project financing normákat felülvizsgálta a parlament annak érdekében, hogy a magán forrásokat sikerüljön segíteni. 2011. januárjától a kis és középvállalatoknál a kifizetéseket 30 napon belül kell ö, eszközölni, ha, 60 nap ez rendkívüli esetben, amikor az állam a kis és középvállalatok számára kifizetéseket eszközöl. Megpróbáljuk már előre ö, az európai vonatkozó irányelvet majd ö, bevezetni, amelyet aztán 2013 márciusától már alkalmazunk. A munkaadói és munkavállalói szervezetek is egy jelentős megállapodásra jutottak, amelyel olyan szerződéseket lehet bevezetni, amelyek jobban megfelelnek a az egyéni vállalatok igényeinek a kormány ezen túlmenően egy forráscsomagot, 2,1 milliárd, csomagot, milliárd eurós csomagot indított útjára. Ennek az a lényege, hogy a bérek kiegyensúlyozását a termelékenység függvényében egészítse ki. Ezzel szeretném lezárni bevezető előadásomat. Remélem, hogy a vitán keresztül, az eszmecserén keresztül, majd különböző részletekbe menő kérdéseket is tudunk ö, megvizsgálni. A kormányunk fellépésével kapcsolatban jelentős reformokat vezettünk be. A kormány ö, feladatait elkezdte, de még nem értünk az út végére. Minden egyes hatóságot felkértünk arra, hogy kész kartkartba öltve folytassuk ezt a munkát. Uh, Miniszter úr, köszönjük szépen a rövid ismertetőjét azzal kapcsolatban, hogy uh, uh, mi a helyzet jelenleg. Tudjuk, hogy Olaszországot pillanatnyilag egy úgynevezett szakértői vagy bürokrata kormány irányítja. Tudjuk, hogy az önök országában a jövő hónapban választások lesznek, úgyhogy gondolom, hogy az önnek feltendő kérdések egy része a az önök országa politikai jövőjével fog foglalkozni, akkor vágjunk bele a kérdésekbe, mindenki tudja, hogy hogyan működik ez. 5 perc jut egy kérdés feleletre, tehát minél többet beszélnek, annál kevesebb idő marad a miniszter úrnak a válaszadásra, úgyhogy kérem, hogy egy-másfél percben tegyék fel a kérdéseiket. A DONT rendszer szerint járunk el. Először Jean-Paul Gozes a néppárt nevében tehet fel kérdést. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a miniszter urat az Elkon szakbizottság ülésén. Naív kérdést fogok feltenni. Az állampolgárok kérdezik ezt az ön euróvezetről tartott ismertetőjéhez kötődik ez. Hogy lehetséges, hogy ilyen kevés idő alatt, miközben gyakorlatilag a bejelentett intézkedések egyike sem öltött testet, hogy lehetséges, hogy az önvéleménye szerint a piacok rendbetétele megtörtént. Ugye néhány hónappal ezelőtt még mindenki attól tartott, hogy az euróövezet szétrobban, és még egyszer mondom, semmilyen intézkedés igazából nem valósult még meg. Hogy lehetséges, hogy az euróövezet így talpra tud állni, és elsősorban természetesen Olaszországra gondolok itt, miniszter úr. Köszönöm Köszönöm szépen. Nos, hadd mondjam, hogy nem értek egy százszerzelékben azzal, amit ön kiindulásképpen mondott, vagyis, hogy semmi sem töltött, öltött volna testet. Valójában úgy gondolom, hogy a piacok továbbra is figyelik az euróvezet irányítását, illetve a nemzeti irányításokat is. Úgy gondolom, hogy a meghozott döntések és azok alkalmazása igenis eredményes. Gondolok itt a stabilitási mechanizmusra, úgy gondolom, hogy ez egy fontos fejlemény, illetve az is, hogy a központi bank olyan folyamatokat vezetett be, amelyeket lehet, hogy alkalmazni fog, lehet, hogy nem. Minden esetre egyértelmű, hogy költségvetési vagy fiskális szempontból Európa, illetve a az euróvezet tagállamai igenis fellépnek, cselekednek. Ugyanakkor nagyon fontos az európai szintű bankfelügyelet menetrendjének meghozatala, ismerjük a meghozott, rövid idő alatt meghozott döntéseket. A piacok ugyanakkor tisztában vannak azzal is, hogy milyen eltökéltek voltunk európai szintű ösztönzések szintjén is, illetve de a döntéshozatalban magában is. Most ami az egyes tagállamokat illetén csak a saját országomról, Olaszországról beszélhetek, hadd mondjam el, hogy a reformok többsége, amiről jogszabályt alkottunk, végrehajtásra is került. Egy példa. A nyugdíjrendszer reformjának a lezárása közeledik, és már is működik ez a reform. A kormány nagyon nagy határozottsággal lépett fel annak érdekében, hogy ezek a reformok mindig be is induljanak, és ne legyen szükség hozzájuk közigazgatási intézkedésekre is. Most amikor a válság kialakult, alapvetően bizalmi válságról volt szó Európában, Európa egésze iránt, Európa cselekvő képessége, reagálási képessége iránt voltak bizalmatlanok a e, piacok. A piacok kivártak, a tagállamok kivártak, Európa, az euróövezet vonatkozásában. Fontos volt, hogy Európa az euróövezet megfelelő eszközökkel reagáljon, illetve a tagállamoknak is e, reagálniuk kellett. Az elvárások változtak, a várakozások változtak. E, korábban alapvetően negatív prognózisuk készültek, most már az európai folyamatokat inkább pozitívan ítélik meg, mert látható, hogy a tagállamok cselekvőképesek, fel tudnak lépni, és van hiteles forgatókönyvük, menetrendjük meg kellett várni fokozatosan, hogy szignifikáns reformokról szülesen döntés, és ez az elmúlt év során fokozatosan meg is valósult európai szinten és a tagállamunk szintjén és az európai döntéseket mi a nemzeti intézkedéseinkben teljes mértékben tiszteletben tartjuk. Köszönöm szépen. Miniszter úr, most pedig Johnny Pitella következik a szocialisták részéről. Köszönöm szépen Klinc elnök úr, Tisztelt miniszter úr, üdvözöljük, és szeretnék köszönetet mondani az ismertetőért is, illetve egyáltalán azért, hogy elfogadta a meghívásunkat. Két kérdés. Először is a, a gazdasági ismertetőjében azt állította ön, hogy az európai, az olasz nemzeti bank 2013-as zsugorodást felülvizsgáltam, most egy százalékos zsugorodással számol a központi bank 0,2 százalékához képest. 2013-ra költségvetési szempontból egyensúly helyzetet várnak, hogyan lehetne ezt megvalósítani. Egyértelmű, hogy a megszorítási politika eh, milyen eh, súlyos hatásokat eh, okoz. Nem lehet-e valahogy kordában tartani a szociális következmények miatt a megszorításokat. Másfelől a különleges, kivételes válságkörülmények miatt, amelyeket Olaszország megélt, 2013-ban a költségvetési egyensúly nem elérhető. Berlusconi felelőtlenül nyilatkozott ez ügyben. A domande sono assolutamente la mia risposta è affermativa. No. Perché questo è quello. Nem értek önnel teljes mértékben egyet, de ezeket a kormány már végrehajtotta 2013-ban a kiegyensúlyozott költségvetés nem egy nominális kiegyensúlyozottságot jelent, hanem itt a strukturális, házas, a strukturális költségvetésről van szó. Hogyha 2011-ben a javítőintézkedéseket bevezették a költségvetés érdekében, akkor a kilátások még sokkal pozitívabbak voltak, mint amik később megvalósultak. Az olasz központi bank később végezte el az értékelését, mint a kormány. 2011. decemberre óta az a helyzet, hogy országunk gazdasági helyzete romlott, a kilátások romlottak, ezt már tudtuk tavasszal is. Olaszország európai szinten nagyon fontos elv követ, um, követ, vagyis azt, hogy nem követjük a nem akarjuk a recessziót követni. Amikor a korrektúrákat végrehajtottuk 2011. decemberében, akkor nominális célt tűztünk ki. Most már nem nominális célunk van, hanem strukturális célunk van. Ezt uh, igazítottuk a, a ciklushoz. 2013-ban uh, kiegyensúlyozott uh, költségvetésük lesz, tehát nominális szempontból nem nulla lesz ez, hanem a nullához közelít a ciklusnak megfelelően, tehát figyelembe veszük a romló gazdasági ciklust is. Hogyha 0,2 lesz az adat, tehát tovább rosszul, rosszabb lesz a helyzet, akkor ezt kiegazítjuk a költségvetésünkben is. remélem, hogy a következő komment hasonlóan fog eljárni, hiszen a cél az az, hogy úgy korrigáljuk, hogy ez megfeleljen a gazdasági ciklusnak. Szerintünk ez a gazdaságilag helyes eljárás, mert a gazdaságilag kiegyensúlyozott költségvetés nem fogja tovább nehezíteni a gazdaság helyzetét. Ez az alapfilozófia, amit szeretnénk eh, követni. Az Európai Bizottság, az IMF is ezt eh, eh, követel tőlünk, hogy reformokat vezessünk be akkor, amikor a nominális célok rosszabbak lesznek, de természetesen a ciklusokat ki kell igazítani megfelelő módon. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, miniszter úr. Jó magam, barcelonai képviselő vagyok. Lenne egy kérdésem. Tanap Monti elnök úr az alapvető reformok szükségességéről beszélt Olaszországban. Az érdekelne, hogy milyen fajta reformokról van szó. Tudná valamit erről konkrétabban mondani? hiszen nem beszélt el, erről. További kérdésem a reformok kapcsán az az lenne, hogy lesz egy regionális reform is, tehát hogy nem a régiók, régiók adhatják ki a pénzt, hanem lesz egy föderális reform, egy hasonló ahhoz, ami Németországban is van. Tehát egyfajta adóföderalizmus megvalósul-e? Hiszen a gazdaság is sokkal hatékonyabb lehetne. Köszönöm szépen. Két szinten szeretnék válaszolni az elhangzott kérdésre. Véleményem szerint a jelenlegi kormány a strukturális ö, problémákkal kellett, hogy megközdjen, reformokat kellett, hogy bevezessen, bizonyára nem teljes körűen, de igen mélyrehatóan. Véleményem szerint nincs olyan terület, amelyet a kormány ne kezelt volna viszont az is teljesen logikus számomra, hogy a szükséges reformok mennyisége óriási. Így fokozatosan kell azokat bevezetnünk. Vannak még olyan területek, ahol a reformokban még mélyrehatóban kell fellépnünk. Egy példával hadd illusztráljam mindezt, amit elmondtam. Valahogy úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha valahol egy kilométerre kellene ö, leásnunk, de most még csak 100-200 méter mélyre fúrtuk le mondjuk a kutat. Szóval a reformok útján továbbra is kitartóan kell haladnunk lépésről lépésre. Vannak olyan területek, ahol a reformok mérehatóbb megvalósítása nem szükséges. Például a fiskális területen, az állami költségvetés stabilitása területén középtávon, a nyugdíjreform, és azt gondolom már igen méreható mai állapotában is. A jelenlegi rendszerrel már a pénzügyi stabilitást mind közép, mind hosszú távon lehet fedezni, legalábbis a, a nyugdíjak területén vannak más liberalizációs törekvések, az olasz gazdaság versenyképességének fokozása, ahol mindenképpen új módon kell átgondolnunk az állami szektor tevékenységét és annak dimenzióját. Az önkérdése is úgy érzem ez irányba hatott. Ami az állami szektort illeti, valóban a méretéről is gondolkodnunk kell, és a koncepciójáról magának az állami szektornak. A szuverenitás kérdése, a központi ö, kormányzás, valamint a regionális és helyi kormányzási szintek között való igaz, hogy Olaszországban egy olyan rendszert örököltünk meg, amely közelről sem mondható tökéletesnek, de ö, az elnök, az olasz elnök javaslatot küldött néhány hét, néhány hónappal ezelőtt a parlament felé, amelyben alkotmányos módosításokért szól, és mind a regionális, mind a helyi öm, szintet megkívánja célozni. Például az infrastruktúra, a környezetvédelem, vagy a öm, külföldi képviseletek szintjén. Ezzel majd már a soron következő parlamenti ciklusban fog foglalkozni a parlament. Ami a költségvetési felelősséget illeti, az a kiadásokkal együttesen kell, hogy megvalósuljon. Az alkotmányos reformokban kívánjuk kezelni ezt, de vannak már olyan intézkedések, amelyeket elfogadott a parlament a kormány mandátumának legelején, 2011. decemberében. Például a, az ingatlan tulajdon, valamint az értékpapírok megadóztatása területén is egyfajta közös adózást próbáltunk bevezetni, egyrészt a helyi önkormányzatok, másrészt pedig a központi kormány adóbevételeit kívánjuk ezzel az adó nemmel fokozni. Az biztos, hogy alapvető évről van itt szó, amelyet valóban már megközelítettünk, de tovább kell még az alkotmányos reformok útján haladnunk. Uh, uh, Philip Lambert következik, Belgiumból, uh, a zöldektől. Üdvözlöm a miniszter urat, örülök, hogy Grilli urat, és nem Grillo urat fogadjuk itt. Lehet, hogy majd ő is el fog jönni, sose tudhatjuk. Üdvözöljük Brüsszelben az ön főnökét, az Európai Tanács egyik legőszintébb, szabadszájúbb tagjának tekintik. Angela Merkel is harcba száll egy másik nagyon őszinte szókimondó vezető. Juncker úr, luxemburgi miniszterelnök azt mondta, hogy nem biztos, hogy megfelelő megközelítés, hogy mindig csak megszigorítunk. Ugye makroökonomiailag ez kontraproduktív, Franciaország, Olaszország és mások esetében is látható. Ráadásul mindig a gyengébbek fizetik meg az árát a végén, a leggyengébbek. Aszimmetrikus sok hatás ért bennünket. Elégedette azzal, hogyha aszimmetrikus kiigazítás történik, történik, vagy pedig eh, szimmetrikussá kellene ezt tenni, vagyis a nagy többletű országoknak is lenne tennivalójuk. Tehát nem egyszerűen olasz pénzügyminiszterként, hanem az ECOFIN tagjaként, európai polgárként eh, is kíváncsi lennék az ön véleményére. Köszönöm szépen. Én eh, erről úgy gondolkodom, hogy különbséget kell tenni a között, hogy mi történik akkor, amikor éppen a baj kellős közepén vagyunk, illetve mi a helyzet akkor, hogyha előre tekintünk, mint közgazdász, hanem is közgazdasági szakértő, esetre valaki, aki közgazdaságot tanult, tudom, hogy vannak idők, amikor a fiskális kiigazítások rövid távon negatív hatással lehetnek a gazdasági ciklusra nézve. Eh, a makroökonomiát általában is azért találták ki, hogy az ilyen sok hatásokat abszorbálja, eh, illetve eh, kontraciklikussá tegye a gazdaságot tudható, hogy a nagy fiskális kiigazítások rövid távon a világon sehol sem pozitív eredménnyel járnak. Ugyanakkor Mindezzel együtt, hogyha a bizalmi válság elős közepén van az ember, mint ahogy eh, mi is voltunk néhány hónappal ezelőttig, különösen eh, amikor nagyon súlyos a helyzet, mint egyes országokban. Nos, ilyenkor az embernek a mozgástere, a választási lehetőségei eh, azzal kapcsolatban, hogy most kemény vagy lágy kiigazítás eszközön gyakorlatilag nem létezik minden azon múlik, hogy a piac továbbra is finanszírozza, megvásárolja-e a kötvényeinket. Ez kell, hogy legyen a fő prioritás ilyenkor. Ha figyelme vesszük, hogy a válság mennyire mély volt, saját értékítéletem alapján, ugye nagyon kemény fiskális kiigazítás teljesen elkerülhetetlen volt. Na most hogy a jövőbeli Európa az ilyen mechanizmusok nélkül is jól működjön, ahogy ön említette, jobb utat találjunk arra, hogy a sokkokat felszívjuk, ne legyenek ilyen aszimmetrikus eszközeink. Nos, erről folyik a vita itt a parlamentben, meg az állam és kormányfők között is egyértelműen azon múlik minden, hogy sikerül-e jobb architektúrát kialakítani Európában, hogy jobban ellenálljon Európa a sok hatásoknak. Természetesen ez egy folyamat, amihez több lépésre is szükség van. Az alapokat már megvetettük, és a Fiscal Compact, meg az összes csatlakozó intézkedés ezt szolgálja. Nagyon fontos, hogy mindenki világosan értse és ossza a szabályokat, és hogy a véletlenre minél kevesebbet bízzunk sajnálatos, hogy ilyen súlyos válságba kerültünk, és ilyen kicsi mozgástere maradt a tagállamoknak, illetve Európának jó lenne, hogyha megfelelő komplex módot tudnánk kidolgozni a sok hatások kivédésére. Az elkövetkező évek során olyan változások megvalósítása történik majd meg, amelyeket én mind üdvözlök. Köszönöm szépen. Mário Mauro, Olaszország, az Európai Néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen miniszter úrnak is, hogy itt van. Szerettem volna ennek egy kérdést feltenni az olaszországi helyzettel kapcsolatban. Az egyik indikátorról van szó, amely az elmúlt hónapokban a technikai kormány felállta előtt is nagyon gyakran szóba került az Európai Bizottságban, főként a titkos üléseken ezt az indikátort nagyon problematikusnak tartották az olasz gazdaság szempontjából. Ez a hitelfelvétel hatékonysága. Az elmúlt 13 hónap után változott-e itt valami, ami ezt a piacot illeti? Vannak-e itt változások, és ez visszavezethető-e azokra a reformokra, amiket a kormány végrehajtott, és van egy kapcsolat e, Euró, e, Olaszország e, tevékenysége ezen piacon és az Európai Unió tevékenysége között. Köszönöm szépen, hangzik a választ. Sok minden megváltozott, már csak akkor, ha megnézzük a számokat, akkor is láthatjuk ezt. A legsúlyosabb válság idején ez volt az a legfontosabb indikátor, amit a szvapok mellett figyelembe vettek, és elég nagy mértékben javult a helyzet ezt tekintve. Természetesen a jobbak a feltelek is, például a bizalom is nagyobb Olaszország irányába. Mire vezethető ez vissza? A bizonyára különböző véleményeket hallhat erről. Valaki azt mondja, hogy ez Európára eh, vezethető vissza, valaki azt mondja, hogy ez LKB-ra, de szerintem minden faktor fontos itt. Mindenki sokat tett azért, hogy egy megoldást lehessen találni az eurózona válságára. Az eszközök létrehozása is fontos volt, a mechanizmusok kialakítása is fontos volt. Egy teljes stratégiáról van itt szó, hiszen az Európai Központi Bank bizonyos eszközökkel, intézkedésekkel lépett fel, amelyeknek nagy a potenciája. Egyetértek abban, hogy az a cél, hogy minden intézményt, minden országot támogatni lehessen, viszont ha egyenként vesszük az intézkedéseket nemzeti szinten, illetve az eurócsoport szintjén, vagy az EKB szintjén, akkor azt látjuk, hogy ezek az intézkedések nem voltak elegendőek annak érdekében, hogy a piacokat stabilizálni lehessen. Viszont de minden egyes elemre szükség volt ahhoz, hogy ezt a tendenciát meg lehessen fordítani. Egyetlen egy ország nem tudja önmagában megnyugtatni a piacokat. A pénzügyi piacokon mindig úgy gondolták, hogy rendszerszerű kockázat van, van egyfajta ö, olyan veszély, hogy megfertőződnek az országok, tehát egy ilyenfajta kockázatot láttak. és ezért attól féltek, hogy a piacok összeomlanak, és ezzel egy ország önmagában nem tehet semmit sem. Ezért kell hiteles politikát folytatni az ESM szintjén, vagyis több országnak kell közösen végrehajtania a költségvetési intézkedéseket, és az LKB-nak e is különböző intézkedéseket kell foganatosítania, de természetesen az egyes országokban is meg kell valósítani a reformokat. spreadjeink javítása visszavezethető ezekre az intézkedésekre, és erre koncentrált a miniszterelnökünk is. Gazdasági reformokat hajtottak végre, a költségvetést szanálták, de hasonló intézkedésekre van szükség az eurózónában is, akkor is, hogyha ezek eh, Ezeknek meg kell valószulni az EKB, az Európai Bizottság részéről, és Luling asszony következik. Euh, Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Múlt csütörtökön az Eurócsoport elnökével találkoztunk itt a fórumon, és eltávolodott a, ő maga is a megszorító csomagoktól és politikáktól, pedig maga az eurócsoport volt az, amely az államháztartások szanálása ö, ö, mellett ö, tette le a voksát. Tudjuk, hogy nehéz lenyelni ezt a keserű pirulát, de mégis azt lenne jó tudnánk, tudnunk, hogy a megszorítási megszorító politikák, szakpolitikák végre meghozzák-e az eredményt, a várt eredményt? Vagy pedig inkább kontraproduktív hatással vannak. Olaszországban, Portugáliában, sőt még Görögországban is úgy látjuk, hogy vannak pozitív hatásai a megszorításoknak, másrészt pedig úgy tűnik, hogy számos tagállam olyan recessziós, olyan recesszióba került, amelynek a, a kiinduló pontja pontosan a megszorításokból indult. Na most akkor kinek higgyünk? Nehéz időket élünk, hosszabb, rövidebb ideig tart ez a nehéz időszak, most ugye az eurócsoport elnöke múlt csütörtökön elmondta azt, hogy a um, megszorításoknak negatív következményei vannak, másrészt pedig azt halljuk sok helyről, hogy bizony csak tovább ezen a megkezdett úton. Hát akkor most kinek higgyünk? Válasz. A költségvetés stabilizációja Bizony, keserű pirola. Nehezen megy le minden egyes tagállam torkán, és hát országonként, tagországonként változó a helyzet. Voltak tagállamok, ahol a mozgástér nagyobb volt, másod kevesebb. Olaszországnak igen kevés volt a mozgástere. Lehetetlen egy növekedési, hiteles stratégiát úgy bevezetni, hogy azelőtt a pénzpiacok stabilizációja ne történjen meg. Úgy vélem tehát, hogy ez úgy nézett volna ki, mint hogyha az ember a sivatagban házat akar építeni úgy, hogy alapokat nem épít alá. Sürgősen tehát a piacokat kellett, újra a piacok bizalmát visszanyerni Olaszország felé, és ez sürgős feladatunk volt azért, hogy Olaszország újra felvehessen államkölcsönt. Hiteles adósként kellett tehát szanálnunk az államháztartást. De még ezen stabilizációnál is fontosabb volt, hogy minél gyorsabban lépjünk, hogy a stabilitást minél hamarabb érjük el. A célunk tehát azért volt az, hogy idén, 2013-ban érjük el a költségvetési egyensúlyt, ez volt számunkra a legfontosabb, de nem csak országunkon belül, a kormányunkon belül, hanem a nemzetközi porondon is ezt kívántuk, mint üzenetet közvetíteni, tehát hogy a hitelességünket sikerült visszanyernünk. Ez nem végcél volt, egyszerűen csak köztes cél, hogy a fellendülést, a gazdasági fellendülést újra beindíthassuk a hitelességről még egyszer. Juncker úr egy európai megközelítést ismertetett önökkel a növekedés, a hitelesség terén, és ezt a vitát, ezt az eszmecserét Európában már számos helyen, így például a júniusi tanácsülésen is lefolytattuk, különböző megközelítések ütköztek ott. A szigor, a válságból kivezető út, valamint a beruházás, közös befektetések, európai befektetések vitája volt ez. Az Európai Beruházási Bank szerepének megerősítésére is utaltunk ezen eszmecsere során. Itt nem két különböző dologról van szó, hanem folyamatosan egymással kommunikáló eh, aspektusokról stabilizáció, a, stabilizá- a stabilizáció szinte alapfeltétel Olaszországban is, a legjelentősebb kihívásnak kell megfelelnünk ma, amikor az államháztartás stabilizációját célozzuk meg. Ha matematikai érvekkel élünk, hogyha azon tűnődünk el, hogy az államháztartás egyensúlyát hogyan lehet elérni, hát bizony egyre nehezebb megtalálnunk a a megoldást, inkább kollektívan, nem egyéni tagállami szinten kell gondolkodnunk. Kleva, szlo, szocialista képviselőasszony. In the past couple of months... Az elmúlt néhány hónapban, angolul fogok beszélni, több tanulmány is azt mutatta, hogy körülbelül 1000 milliárd eurót veszít el az Európai Unió évente adóelkerülés miatt. A megszorítások idején ez veszélyt jelent az EU szociális modelljének fenntartása, szolgáltatások színvonalának fenntartása szempontjából, illetve az Európai Unió belső piacának megfelelő működtetése szempontjából. A bevétel kiesés és tovább súlyosbítja az államok eladósodását. Az EU válsága olyan súlyos, hogy ezzel a problémával mindenképpen foglalkoznunk kellene. Az adócsalás, az adóelkerülés miatt nincs növekedés, nagy a munkanélküliség. Az Európai Parlamentben most jelentés készül, aminek én vagyok az előadója, és sürgős fellépést kérünk a tagállamoktól, az Európai Bizottságtól annak érdekében, hogy átfogó, konkrét, közös európai adóstratégia alakuljon ki, közös európai fellépéssel véleményünk szerint 50%-kal csökkenteni lehetne 2020-ra kieső adóbevételeket az Európai Unióban. Olaszország tagállamban és a többi olyan tagállamban, ahol nagyon súlyos a szürkegazdaság, az adóbevételek legalább negyede kiesik. Szeretném megkérdezni öntől, hogy milyen nemzeti intézkedéseket tettek egy cél elérése érdekében, illetve mit kell még tenniük, hiszen az elmúlt hónapokban Oroszország sokat foglalkozott ezzel a témával. Szeretném megkérdezni a véleményét azzal kapcsolatban is, hogy felhívást intéztünk a tagállamokhoz az adócsalás elleni küzdelemben, e, illetve az adóelkerülés európai szintű kezelése érdekében. Köszönöm. Köszönöm. E, nyilván minden kétséget kizárólag az adóelkerülés, az adócsalás jelentős és közös problémát jelent Európában és illetve Olaszországban. Sajnos Olaszország közismert az csalás szintjét tekintve átlagon felüli ez a szint. A kormányunk munkába lépés első napjától foglalkozik ezzel a kérdéssel. Nagy adókiegazítást, pénzügyi stabilizációt végzünk, és igyekszünk az adócsalás ellen megerősíteni a hatóságokat. Különösen azért fontos ez, mert kiesik ugye az állam bevétele, másfelől igazságtalan is fiskális szempontból, illetve olyan szempontból, hogy szociális programokra nem jut így pénz, tehát kétszeresen igazságtalan ez a helyzet. Van egy harmadik igazságtalanság is, amiről kevesebbet beszélünk, ez pedig a level playing field, a különböző üzleti tevékenységek azonos elbírálásának elve. A verseny nem szabad, hogyha egyes cégek illegális előnyt húznak abból, hogy adó megkerüléssel operálnak. Sajnos a rendszerünk túl törékeny ahhoz, hogy az adóelkerülést meg tudjuk oldani, el tudjuk kerülni. Bizonyos intézkedéseket hoztunk, amelyek a fiskális hatóságok jogköreit, jogosítványait erősítik, így a tranzakciókat, a vagyont jobban lehet ellenőrizni, a pénzeszközök mozgását, Természetesen arra is szükség van, hogy az állampolgárok, illetve a pénzügyi hatóságok mentalitása megváltozzon, hogy tájékozottabbak legyünk, illetve egymást is jobban tájékoztassuk. Az adó elkerülés megközelítése kell, hogy megváltozzon. A reformás éve van mögöttünk, nagyon gyenge gazdasági ö, körülmények között láttunk hozzá ehhez a munkához. Nagyon nehéz egyébként is itt eredményt elérni. A bevétel növelés alapján azonban ö, lemérhető hogy milyen pozitívumokkal jár a reform. De nagyon fontos ez az erőfeszítés. Azt mondom, hogyha elolvassa az újságokat, akkor láthatja, hogy Olaszországban nagyon sokan érvelnek az adó elkerülés elleni küzdelem folytatása mellett, ugyanakkor az is fontos, hogy az embereknek magyarázzuk el a dolgot, hogy ne rémítsünk meg mindenkit a releváns, igazságos okok elmagyarázása igen fontos az ilyen reformok esetében, és fokozatosan lehet csak bevezetni őket. Elnök, egy jó módja annak, hogy komoly eredményt érjenek el, az lenne, hogyha adó elkerülésért börtönbe csuknának embereket, például a korábbi miniszterelnöküket, hát ez az én személyes véleményem. Most pedig eh, Szabin Kutas eh, román képviselőnek adom meg a szót, szocialisták. Köszönöm szépen, és örülök annak, hogy eljött ide a szabizottságunkba. Két részre osztotta a beszélét, Olaszországról beszélt az Európai Unióról, ezért engedje meg, hogy én is két kérdést tegyek fel, egyik majd Olaszországra vonatkozik, a másik pedig az EU-ra. Az EU-ra vonatkozó kérdésem, ahogy hallhatta, román képviselő vagyok, mert mindig eh, az eurozónán kívül vagyunk, önök Olaszországban már eurozóna tagok. A kérdésem az az, hogy mit gondol erről az újfajta érzésről, amely eh, egyre inkább megjelenik a kétsebességes Európával kapcsolatban. Bizonyára már hallhatta azt, hogy beszéltünk eh, arról, hogy legyen két külön parlament, az egyik az eurozóna ügyeivel foglalkozna, a másik a nem eurozóna ügyeivel, beszélünk a bankunióról is, illetve arról is, hogy az erózónak tagjainak néha több joga van ezen vitákban, még akkor is, hogyha Európában minden ott vannak a bankok, Romániában például a piac 90%-át az európai eurózóna beli bankok uralják. Szeretném megkérdezni önt arról, hogy mit gondol erről, mit gondol a jövőről, hogyan fog Európa tovább haladni ebben a tekintetben. Második kérdésem Olaszországhoz kötődik. Azért szeretném önt erről kérdezni, mert beszélt a korrupció ellenes intézkedésekről, az átláthatóságról, és érdekel ez engem, mert sokat hallottam arról, hogy az önök kormánya az ingatlanra egy új adót vetettek ki. A kérdésem az az, hogy mi a visszajelzés ezen új adóval kapcsolatban, hogyan fogadták ezt, hiszen volt vita arról, hogy jelenleg ugyanannyi ez az adó mindenki számára. Kíváncsiak arra, hogy önök kívánnak-e változtatni majd ezen az adón. Köszönöm szépen! A kétsebességes Európára válaszolva, mivel én hiszek Európában és az euróban, nagyon reménykedek abban, hogy maga a, ez az ügy magától megoldódik, mert eh, amiután magunk mögött hagyjuk ezt a válságot, remélhetőleg hamarosan, akkor képesek eh, leszünk a eh, reformokat végrehajtani a válságkezelés kapcsán, a mechanizmusok kapcsán, már most, mivel most is foglalkozunk már az eurózónában, és az eurózóna és Európa remélhetőleg ugyanaz lesz, lehet, hogy lesznek kivételek, de hát ez a szerződésben is benne van. És nem csak, hogy optimist vagyok, de hiszek Európában és az eurózónában, és mindenki ebbe az irányba szeretne haladni majd remélhetőleg. Ugyanakkor úgy vélem, hogy tiszteletben kell tartanunk egymást, egymás szabadságát és egymás igényeit. Természetesen tiszteletbe kell tartanunk a nem eurózóna tagokat is, és biztosítani kell azt, hogy eh, az euró övezetben meghozott eh, döntések nem sodorják veszélybe az ő szabadságukat, amely természetesen ez az Európán belüli szabadság. Másrészt viszont azt is biztosítani kell azt, hogy az eurózóna tagok igényeit is figyelembe vegyék, hiszen az eurózóna tagok egymáshoz vannak kötve, úgymond, és ezért közösen kell meghozniuk a döntéseket, és a válság is megmutatta azt, hogy viszonylag szoros időn belül kell meghozni ezeket a döntéseket. Tehát még várjuk a az eredményt, addig mindenképpen egyen, egy, egy, egyensúlyozásra van szükség. Nagyon nehéz, bonyolult feladat ez, ez az egyensúlyozás. És nem hiszem, hogyha felosztanánk, feloszlatnánk az európai intézményeket, az nem igazán lenne jó, meg kell őrizni ennek az integritását. Mindenképpen meg kell őrizni a szabadságot, és bizonyos közös döntésekre van szükség, amit az eurózónatának kell meghoznia, néha eléggé sürgősen. Olaszországgal kapcsolatos kérdés, illetve az ingatlan adó. Ennek az adónak a lényege az volt, hogy ezt ki lehessen terjeszteni mindenfajta ingatlan formára. Az olasz jogalkotás általában mindig az otthonból, az első lakásból indult ki. Most ez az újfajta adó azonban már kiterjed minden, mindenfajta tulajdonra, mindenfajta ingatlan tulajdonra. Az első otthonra kevesebbet kell fizetni. Figyelembe kell venni azt is, hogy Olaszországban nagyon magas azon a aránya, amelyek ingatlannal rendelkeznek, tehát minden egyes állampolgárnak van, tehát egy háza, úgymond. It's the large majority. Uh. A nagy többség, tehát szinte minden uh, olasz rendelkezik ilyen valamilyen fajta ingatlannal, ezért persze nem mindenki örül az adózásnak, a közvélemény nem örül ennek, nem igazán örvendeznek az emberek emiatt, de hogyha megvizsgáljuk ezt a többi országgal összehasonlítva, akkor azt láthatjuk, hogy a legtöbb országban van ilyenfajta adózás, amelyet mindenfajta ingatlan formára kivetnek. Most Olaszországról beszélünk, itt választási kampány lesz, beszélhetünk az ingatlan adóról, és ez is a kampány része lehet, de nem, nem kívánok én ebbe a vitába belebocsátkozni, de az, hogy aranyos volt ehhez vagy sem, általában az aranyosság egy jó elv, viszont hogyha megnézzük országonkénti összehasonlításban, már nem annyira egyértelmű a dolog, mert az ingatlan adó, úgy, ahogy mi azt most kialakítottuk, az bevételt jelent a helyi hatóságoknak, az aranyosság kialakítása helyi szinten nem annyira egyszerű. Egyetlen egy országban sincs ilyenfajta arányosság, mert ez az adó a bevétel egy formája. Ezen kívül nagyon sok ingatlan, például nagy ingatlanok nem csak egy emberhez tartoznak, ingatlan vállalatok vannak például, tehát ilyen esetben is eléggé nehéz az arányosság kialakítása. You uh, put on your earphones, I'm going to yes. ask a question in my én német képviselő vagyok, az ALDE képviseli csoport részéről. Inkább németül folytatnám. Száni úr, aki a jelenlegi miniszterelnök kihívója, ő már bejelentette azt, hogy választási győzelme esetén számos olyan szerződést, amit az elmúlt évben kötöttek meg, például a fiskális csomag kapcsán ezeket újra tárgyalni akarja, mert azt mondja, hogy nem ért egyet a feltételekkel, és jobb lenne Olaszország számára, hogyha bizonyos pontokat újra tárgyalnának. Ezáltal az a helyzet állna elő, hogy amit láthatunk a stabilizált stabilizációs növekedési paktum kapcsán is, nem vették komolyan, saját hazám sem vette ezt komolyan, és ez mindenképpen valamit tennünk kell. Kérdezem, hogy ez most csak egy választási taktika, vagy tényleg úgy gondolja-e, hogy ez a jelölt ezt komolyan gondolja? A második kérdésem az euró illetve a többi valuta közötti kapcsolatról szól. Azt láthatjuk, hogy lefele tart az a verseny, a japán központi bank, a japán kormány a jent tudatosan lenyomja, az amerikaiak nem, nem tudom, hogy követnek-e valami hasonló dolgot majd ennek érdekében, hogy a versenyképességüket javítsák. Ön mit gondol az euró-dollár kapcsolatáról, és mit gondol, hogy ez hogy a majd ki Olaszország versenyképességre? Signor Presidente, lei stesso ha detto che noi siamo un governo. Tisztelt elnök úr, ön is elmondta, hogy mi magunk szakértői, e, technikusi kormány vagyunk, nem vagyunk igazán jók, amikor ö, választási kampányolni kell általában, mi nem ehhez értünk igazán. Ma viszont azt látjuk, hogy a pártok ezt a szinte versenyt indították útjára, hiszen választásokat fogunk tartani. Nem tudom, hogy választási taktikáról van-e szó vagy sem, de néhány tényt hadd soroljak most föl. Olaszország és az olasz pártok, amelyek Mário Monti kormányát támogatták, egyrészt elfogadták a fiskális csomagtartalmát, és komolyan is vették ezen fiskális csomag intézkedéseit. Európában szinte olyan ritka országok egyike vagyunk mi is, amelyek az alkotmányába már beillesztették azt az alapvető elemet, amely az úgynevezett aranyszabály nevet viseli. Tehát egy kiegyensúlyozott költségvetés elve szerepel az alkotmányban, és decemberben a parlamentünk megerősített törvényben fogalmazta meg, hogy hogyan lehet ezt a célt elérni. Itt szavatolni tudom, hogy országom Olaszország a költségvetési fegyelmet, az államháztartási egyensúlyt célozza meg és tartja be. Az alkotmány változásához rendkívüli parlamenti többségre volt szükségünk, konszenzusra törekedtünk, és ezt el is értük. Véleményem szerint nehéz lesz újra megreformálni ezt a már kivívott um, törvényt hogy újra az alkotmány módosítására sor kerülhet-e vagy sem, hát ez, ezen eltűnödöm magam is. Másrészt, Európában mindig is ö, megpróbáltuk ö, a, mm, valuta árfolyamot nem igazán kereskedelmi fegyvertényként felhasználni. Megpróbálunk a piacokon, valuta piacokon nem intervenciós politikával élni, nem kereskedelmi célokat szolgál az euró árfolyama. Az euró, amikor létrejött annak idején, akkor is az ön országának tapasztalataira építettünk, Németország tapasztalatait vettük figyelembe, hiteles világpiaci verseny, versenyről álmodtunk akkor is, és a gazdaságunkat erőteljesen kívánjuk erős valutával megvalósítani hosszú távon, és sokkal pozitívabb érték ez számunkra, mint negatív. Az árfolyam célja a versenyhelyzet megerősítése. Persze, ha csak a versenyre törekednénk rövid távon, akkor lehetne appellálnunk az árfolyam változásokra, de mi hosszú távú célokat képviselünk. Nem manőverezni kívánunk az export ágazatában tudjuk, hogy a következmények nem igazán kellemesek, nem igazán értékeljük nagyra az ilyen következményeket, de az olasz árfolyampolitika is olyan, hogy nem lehet homogén módon világszinten megvalósítani ezt a politikát, ha ezzel játszunk. Epping. Epping kollega a az ECR részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Mr. Miniszter úr, a megszerítési politika Olaszországban alapvetően magasabb adókat jelentett a Wall Street Journal-ben Mario Draghi azt mondta, hogy van jó konszolidáció és rossz konszolidáció, és a jó konszolidáció esetében alacsonyabbak az adók. Ugye az itt a kérdés, hogy hogyan lehet a túlköltekezést megállítani. Wolfgang Münchau, mint megfigyelő, azt írja, hogy a Monti kormány szerény strukturális reformjai a gazdasági eredmények elmaradása miatt felhígulnak. Drági és Münchau úr szavaira reagálva ön szerint milyen strukturális reformokra van szükség Olaszországban a növekedés beindításához? Én most szeretnék a tényekhez ragaszkodni, nem annyira a véleményekre reagálni és természetesen az a helyzet, hogy szerintem a, a kormányzásunk elején nagyon rövid távon konszolidálni kellett az államháztartást, méghozzá nagyon záros határidőn belül, ezért többet kellett az adóztatás eszközéhez nyúlni, mint magunk is szerettük volna. Ez nem jelenti azt, hogy szerintünk pont az ellenkezőjét kellett volna tenni ennek. Véleményem szerint az egyik legfontosabb tét az, hogy a közférát, annak a méretét csökkentsük, annak érdekében, hogy az adócsökkentés megtörténhessen Egyensúlyban kell lennie a költségvetéseknek Európában, most már ez nálunk az alkotmány részét képezi. A kormányzati kiadás nagy G-je az adóbevételek nagy T-jével kell, hogy megegyezzen. Tehát, hogyha csökkenteni akarjuk az adókat, akkor a kiadásokat is csökkenteni kell ugye a spending review-ban pontosan ezzel foglalkoztunk, a, az állami közkiadások csökkentésével. A kormány ugye egy évig, körülbelül egy évig működött, és egyértelműen az a célkitűzésünk, és ez az én véleményem, illetve a miniszterelnöké is, az adó terhet valóban csökkenteni kell az országunkban, ugyanakkor amikor ezt tesszük, akkor okosan kell tennünk. A jövedelemadóztatásról, a fogyasztási típusú adóztatásra és az ingatlanadóztatásra e, kell fokozatosan áttérni, ugyanakkor az általános átlagos adótehernek is csökkennie kell ehhez, alapvetően csökkenteni kell a kormánykiadásokat, ezt megkezdtük, de a következő kormányoknak folytatniuk kell az erőfeszítéseket. Nyilván fájdalmas döntéseket kell hozni. E, egyfelől ugye megvan a kísértés, hogy növeljünk bizonyos adókat, másfelől pedig nehéz bizonyos közszolgáltatásokból visszavenni, jogosultságokat megszüntetni ehhez egyértelmű politikai iránymutatásokra van szükség. Úgyhogy Drági elnök készrevétele is ezt támasztja alá. Úgy gondolom, hogy a, az állami kiadások nem minden Európai Unió tagállamban ö, csökkennek, éppen ellenkezőleg egyetértünk drági ö, úrral, ö, minden esetre a közvélemény nagy ö, többsége is azt akarja, hogy Olaszországon csökkenjenek az adók, ez a közkiadások csökkentésével egy időben valósulhat csak meg. Én nagyon nagyra tartom a nemzetközi szakértők véleményét, a Financial Times véleményét is, ez része a vételnek, de hogyha az OECD-t tekintjük, nekik például ő nekik más a véleményük, szerintük következetesek a reformjaink, és az a 4 a GDP-nek, amit sikerült elérni, az nem akármi elnök. Most pedig Pervans Beres asszony kérte a szót, francia szocialista, ő azonban egy másik szakbizottságban ragadt, úgyhogy Jani Pitella kérdez majd helyette. Jó, hát akkor a második kérdésemben csak egy pontosítást vetnék fel. Klinz elnök úr, aki általános tiszteletnek örvend ebben a szakbizottságban, én is nagyra tartom. Lehet, hogy őt félre vezették, dezinformálták, Berszáni miniszterelnök jelölt a következő választásokon, és ő azt írja, a e, fiskális paktumot, illetve az elmúlt évben született döntéseket én nem akarom újra tárgyalni. E, a növekedést e, pártolom, a befektetések, a közkiadások stabilizálásával és a munkahelyteremtés stabilizálásával. Tehát hadd mondjam el, Berszáni az Európával együtt hozott döntéseket nem kívánja újra tárgyalni, csak a beruházások és a munkahelyteremtés megerősítését kívánja. Köszönöm szépen, Gianni, ezt a pontosítást annál jobb. Van-e további kérdés? Nagyon röviden, mert már kevés az időnk, miniszter úr, figyelmesen hallgatom a kezetektől fogva. A reformokkal kapcsolatban, az adópolitikával kapcsolatban, a meghozandó intézkedésekkel kapcsolatban, és egyre inkább azt kérdezem, hogy hogy is néz ki akkor egy technokrata kormány? Hát ez nehéz kérdés. Ugyanis a különbség szerintem abban áll, hogy a technokrata kormány tagjai, nem tagjai egyik pártnak sem, a civil társadalom a parlament választotta őket, nem politikai szempontok alapján de hát amikor a politikai munkáját végzi a kormány, akkor nehéz erre a kérdésre választ adni. Ugye a szakmai háttere egy technokrata kormánynak adott, a mi kormányunk egyik tagja sem tartozott bármelyik frakcióhoz, nem volt a korábbi kormánynak része. A kormány persze csak akkor tud működni, hogyha a parlamentben helyet foglaló politikai pártok együttműködnek eh, velünk. Így a szakmai és a politikai munka közötti eh, összefonódás, összefüggések nagyon erőteljesek. Nyilván nagyon releváns politikai és filozófiai szempontból is az önkérdése, de csak ennyiben tudok válaszolni rá. Köszönöm szépen Grillé miniszter úrnak megtiszteltetés és öröm volt számunkra, azt itt töltette idejét nálunk. Tudom, hogy most csatlakoznia kell többi kollégájához az Euró ülésen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Kedves kollégáim, ma elnökök váltják itt egymást a pulpituson. Azonnal folytatjuk a következő napi rendi ponttal, ez pedig a 2011. évi mentesítés, az EBH, az EIPH, valamint az Európai Biztosítás és foglalkoztatói nyugdíjfelügyelet. Képviselőtársunk ez szó. Hát nem a, a kortól függ az, hogy ki ül fent a pupitus, hanem a bölcsességtől. A, üdvözlöm azt a két kollégát, akik mégiscsak itt vannak a szönyűséges közlekedési helyzet ellenére is állásfoglalásokat terjesztettem el, illetve véleményeket, tehát ezek nem jelentések, hiszen itt az illetékes szabizottság a költségvetés ellenőrzési szabizottság, és ennek megfelelően ez év január 10-én a számvevőszéki jelentést illetőleg a három intézménye kapcsolatban a banki felügyelettel, az európai értékpapírfelügyelettel, illetve az európai biztosító, illetve ö, foglalkoztatási nyugtató intézettel kapcsolatban lezajlott egy találkozó, amelynek során az adott igazgatók hozzászólhattak a számvőszék azon pontjaival kapcsolatban, amit kifogásolt a számvőszék. Mind a három esetben a hatóságok esetében kértek pontosítást 2010-el szemben. Ezeket az intézményeket 2011-ben hozták létre, tehát az első évről van szó, amikor a három intézménnyel foglalkozunk. Ezek nem egyedülálló, önálló intézmények, hanem ezek közösségi intézmények Európa, illetve a tagállamok között, és már itt van az első probléma, ugyanis biztosítani kell ezen hatóságok finanszírozását. A 60-40 arányú felosztás, hogy 60%-ban a tagállamok finanszíroznak, 40%-ban az EU. Mind a három hatóságnál ez így van, és ebből számos nehézség adódik, amelyet nem felelhetnek a hatóságok. Például a nemzeti felügyelők a, az európai auditorok mellett beleszólhatnak. Az a tény, hogy a fel nem használt eszközöket ismételten, vissza, ismételten visszafolyhatnak, vagy az a tény, hogy a nagyobb államok kihasználják a finanszírozást, illetve ezeket befolyásolják, és felmerül a kérdés, hogy valóban a parlament által kívánt függetlenség megvalósul-e. Vagy felmerül az a kérdés is, hogy eh, hogyan hat ki a költségvetés csökkentés a tagállamos szinten az egyes hatóságra, például az ESMA-ra. Tehát van itt számos olyan kérdés, eh, amelyek nem igazán egyeteműek, és ezek abból fakadnak, hogy nem egyetemű a struktúrája ezeknek a hatóságnak. Ugyanis tudjuk, hogy a tagállamok sokáig ellenezték ezt, és ezért is csodálkozok azon, hogy milyen hamar megrapodtak a banki unióba, hiszen az alap az hiányzik, én mindig csodálkozok ezen. Természetesen ezen meghallgatás eredményét, ami január 10-én volt, ezt elolvastam, ki is értékeltem, és eh, a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság azt javasolta, hogy a hatóságok mentesítése eh, során a három fő pontot vigyél figyelembe, a többlet felhasználása, a eh, személyzet száma, ezek azok a kérdések, amelyeknek mindenképpen meg kell oldani, erre kell koncentrálni. Ezek lennek a az előztes megjegyzéseim, és kezdjük először is a banki felügyeleti hatósággal, ahogy az a napi renden is áll. A vélemény keretén belül mind a, tart, mind a mennyiség, mind pedig a tartalom korlátozott, tehát csak egy véleményt fogalmazhattunk meg. És összességében elmondhatom, hogy a banki felügyeleti egy bankhatóság esetében azt mondhatjuk, hogy minden lényegi szempontból hű és szabályszerű volt, amit tettek. A szabályszerűséggel, jogszerűséggel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek voltak, ez általában így, így szokott lenni, akkor, hogyha a mérlegek vizsgálatáról van szó. Az Európai Bankhatóság a 2011-ben rendelkezésre bocsátott eszközökből csak egy részt használt fel, ebből arra lehet következtetni, hogy a tervezésnél problémák voltak, illetve problémák voltak a költségvetési terv végrehajtása során is, hiszen néhány célt nem sikerült elérniük. Azt is tudjuk, hogy mennyire nehéz ez, a három hatóság igazából nulláról indult, és a hatóságokat 27 tagállamból nem, nem túl sok munkatársuk van, és egyedül kell a kompetenciájukat elvégezniük. Olyan kompetenciákról van szó, amelyek ellentétesek a tagállamok érdekeivel, tehát nem könnyű végrehajtani itt a, a dolgokat. A számvevőszék három dolgot állapított meg az, a bankhatóságnál, vagy például azt, hogy volt egy olyan öm, nem, nem, több volt a, kötelezett, a kifizetés előirányozat, mint a kötelezettségvállalás. Ezen kívül szeretnék, hogyha gyorsabb lenne az értékelés, és erre vonatkozólag mind a három, erre minden megfelelő javaslatokat tettek. nem feleltek meg a közvetési rendet előírásainak a teljes költségvetés kapcsán. Nemzeti előírásokat is be kell tartani, de ez is benne a számveszég jelentésében van egy olyan eset, amikor az előzetes hatóság bizonyos kiadásait meghosszabbították, de ezeket nem ellenőrizték. ez egy bérleti díj volt, és emiatt óriási bérleti díjak jöttek létre, sokkal magasabb volt a bérleti díj, mint a piaci, mint hogy ezt a szokásos lett volna. Ezen kívül figyelembe kell venni a ö, felvételt, illetve azok fizetését, ezt is kifogásolták. A hatóság kiértékelt ezeket a kifogásokat, és megérték azt, hogy ezteket orvosolják az a javaslatom a hetes pontban, hogy kérjük meg a szemvőszéket arra, hogy ellenőrizzék 2013-ban a hiányosság haladéktalan olvasására vonatkozóan tett ígéretek betartását. Tehát mindenkinek tudjuk, hogy ez egy új hatóság, megértjük azt, hogy nagyon nehéz a finanszírozás ennek, viszont nagyon fontos az, hogy betartsák az európai előírásokat, és akkor nem lehet semmilyen fajta engedmény ebből. Ennyit a bankhatóságról. Folytassam a többivel? Rendben. A következő az értékpapír, illetve piaci felügyelet, az ESMA. Az EBA esetében Farkas nem volt jelent, illetve Vére Rossz volt az e, e, bankhatóság részéről. Az eszmára hasonló volt a helyzet. Itt is az volt a számvevőszék véleménye, hogy minden légény szempontból hű volt a megbízhatóság, viszont itt is alacsonyabb volt a költségvetés végrehajtása, ez visszavezethető volt a ebben voltak gondok a a végrehajtással kapcsolatban. Ezen kívül gondok voltak az eszközök előirányzásával kapcsolatban. 200 ezer euró összekifizetési előirányzat volt, amely mögött nem állt jogi kötelezettségvállalás. Ezt viszont törölni kívánják, és a jövőben ezt el kell kerülni, ez előforduljon. Azt is meg lehetett állítani, hogy az ezt ma, bár még most van kialakítás alatt, de nem volt megfelelő belső kontrollstandard és tárgyeszközgazdálkodás, és nem voltak a hatóság szervezeti szabályzatával kapcsolatban végrehajtási szabályok, és meg kell kötni ezzel kapcsolatban az intézményközi megállapodást az Európai Csalás elleni hivatallal. Tehát nem tudjuk, hogy milyen problémák vannak itt az olaf kapcsolatban, a dali problémák tekintetében elgondolkodnék azon, hogy megtartjuk ezt a pontot, vagy sem. Egy olyan csalásellenes hivatal, amely úgy gondolja, hogy saját jogkörökkel rendelkezik, az lehet, hogy nem legjobb itt. Ezeket a pontokat én azért átnézném és itt is az a személyzetfelvételi szabályok átláthatóságát kell javítani, be kell tartani azokat az előírásokat, amelyek az Unió költségvetési rendeletéhez tartoznak, és nem pedig az egyes tagállamok költségvetési rendeletét kell betartani. Az ESMA-nak volt már egy, egy elődje, és meg kell azt gondolni, hogy a londoni hely az milyen mértékben megfelelő. A nyolcas pontban azt kérem, hogy a szemvőszék ez évben ellenőrizze a hiányosságok olvaslását. A harmadik intézmény, ez az Európai Biztosítási és Nyugdíj Felügyeleti Hatóság 2011-es. Jópa úr a vezetője ennek az intézménynek és itt azt jelenti, hogy minden lényegi szempontból hű volt a megbízhatóság, elszámolás megbízhatósága, tehát jobb volt, mint a többi hatóság esetében. Itt is minden jogszerű és szabályszerű volt, nagyon alacsonyak voltak a kiadások az igazgatás területén. Ez azt jelentette, hogy nem is tudtak elérni az informatikai felszereltséggel kapcsolatos célokat. A számviteli rendszert időszerűbbé kell tenni, és a, pály- a közbeszerzést is kifogásolták, mert nem feleltek meg teljes mértékben a költségvetési rendelet rendelkezéseivel. Az odaítélési szempontokat meg kell hozni előre, a megbízásokat fog, ír, írásba kell foglalni, és az unió összes közbeszerzési szabályát tisztelbe kell tartani. Tehát ez egy nagyobb kifogás volt, itt sincsenek ellenőrzési hatóságok a munkaelvétel során, és itt is hasonló volt a kérésem, hogy ebben az évben a számvőszék ellenőrizze azt, hogy a hatóság meg, meg, megtette-e a javításokat, ami ezen hatóság esetében is itt is egyértelmű, hogy egyértelmű feladatai vannak, viszont akár csak a többi két hatóság esetében nincs mandátum arra, hogy plusz bürokráciát, bürokráciát alkalmazzunk itt. A delegált aktusok nem jogosítsák fel ezeket a hatóságokat arra, hogy itt a minimális irányelv, minimális harmonizáció leple alatt egy maximális harmonizációt tegyünk. Tehát nagyon fontos az, hogy nem lehet beleszólni ezenek a olyan fajta hatós, hatáskörökbe, amelyek a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Tehát ennyit tudtam elmondani mindenről és úgy gondolom, hogy a legfontosabb pontokat sikerült kiragadni. Euh, Köszönöm szépen, Werner, ezeket az érdekes és pontos észrevételeket. Most pedig a frakciók szószólói következnek. Ferrer asszony nincs itt, és szerintem senki nem is fogja helyettesíteni, de Baker úr kérte a szót. Ole Schmidt helyett, akkor öné a szót, esik. Nem a helyet, rendben, értem. Különben tényleg gondban lennénk. Köszönöm szépen, elnök úr ahogy láthatják, ugye az LDR árnyék Ole Schmidt nem tud itt lenni, Svédországban eh, van dolga, úgyhogy helyette fogok most szólni. Természetesen eh, mindenkinek a nevében köszönet Werner Langernek a mentesítési jelentésekért, illetve a konklúzióit is osztjuk. Az ALDE frakció, mint általában is, erőteljesen pártolja a három ügynökség működését, kulcsfontosságú szerepvállalók abból a szempontból, hogy stabilabb és biztonságosabb pénzpiacok működjenek, jobb koordinációval és felügyelettel az európai szinten. Nagyon fontos, hogy megfelelő erőforrásokat kapjanak, és ezekkel megfelelően bánjanak Ole Schmidt úr rat aggasztja, hogy a tanács az elmúlt két évben nem tudta megfelelően ellátni a feladataik teljesítéséhez szükséges eszközökkel a három ügynökséget. Egy sor ö, rendelet és irányelv született, ö, megfelelő eszközökre is szükség van, minél ö, inkább szükség van eh, a munkaerő felvételre az eredeti terveknek megfelelően a 2013-as költségvetési tárgyalás során erről is szó volt. Az igazgatók aggodalmuknak adtak hangot azzal kapcsolatban is, hogy a költségvetéseik nem elég rugalmasak, nem lehet átvinni egyik évről a másikra pénzeket, illetve a munkaerő felvételnél egy sor korlátozás érvényesül. Nagyobb rugalmasságot kell biztosítani a felvehető emberek számát illetően, és ezekkel a problémákkal foglalkozni kell a jövőben, az Európai Parlament jelentéseiben is, illetve a mentesítési jelentésekben is meg kell vizsgálni, hogy a finanszírozási mechanizmusokat hogyan lehet javítani. A parlamentnek nyomást kell gyakorolni a tanácsra és a bizottságra ebből a szempontból. Nagyon fontos végül, hogy széles körű konszenzus alakuljon ki a frakciók között, és erőteljes lehessen így a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság által elfogadott határozat, illetve jelentés, Várjuk tehát az együttműködést. Köszönöm szépen, de Baker úr. Philip Lambert fog Gigold kollega nevében beszélni. Sven Gigold vagyok tehát ma, gratulálok a jelentéstevőnek. Szívesen mondom, de szokatlan, hogy ezt mondhatom Werner Langernek. a három intézménynek a munkavégzéshez megfelelő eszközökre van szükségük. Emlékszem arra a vétára, ami azzal volt kapcsolatos, hogy a bankhatóság nem tudott felül, megfelelően működni. Tudni kell, hogy nincs megfelelő eszközük a feladataik ellátására, ezt én is hangsúlyoznám. Az egyik kulcsfontosságú sikertényező az, hogy teljes mértékben közösségi költségvetésből lássuk el őket, és ne legyünk kiszolgáltatva a tagállamoknak. Ezek föderális intézmények, föderális szinten kell őket finanszírozni. Gratulálok Werner Langennek, és nagyon várjuk a további együttműködést. Köszönöm szépen, Filip. Jordan Klut nincs itt, de azt hiszem, hogy nem is helyettesíti senki, úgyhogy most Hans-Peter Martinnak adom meg a szót. Ja, ganz herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért, de lenne egy rövid megjegyzésem, ami kötődik egy kérdéshez is, amit Werner Lengen kollégám elmondott, az nagyon konkrét volt és érthető is volt. Hogyha megnézem a vélemény tervezetét, akkor az elhangzottakkal szemben elég absztraktnak tűnik. A kérdésem az az, hogy abból lehet kiindulni, hogy a fő jelentéseket pontosabban fogják -e majd megnevezni, és ezért nem jelentek ezek meg a véleménytervezetben, vagy ennek más oka is van? Vagy, vagy azért, mert a véleménytervezetbe ezek annyira nem passzoltak bele. Donc je donne la parole au rapporteur. Úgy látom, hogy más nem kéri a szót, úgyhogy visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Utolsó kérdéssel szeretném kezdeni. Nincs oka annak, hogy miért nem lehetne -e egyes eseteket belevenni, viszont korlátozott a terjedelme a véleménynek. Van egy bizonyos karakterszám a véleményeknél, amit be kell tartani, és a parlament szabta meg ezeket a korlátozásokat, de ez nem jelenti azt, hogy a módosítanítványok keretén belül, amiket a kollégák nyújtanak majd be, ne lehetne majd esetleg további e, ilyen eseteket megnevezni. Ott e, nincsenek korlátozások. Ez a, a háttere. Hogyha megnézzük az e, egyes dolgokat, amiket a szemveszék is javasolt, akkor azt láthatjuk, hogy ezt a fél oldal gyorsan be lehet írni, e, tele lehet írni, és ezért volt az, hogy mind a három hatóság esetében azt kértem, hogy a szemvőszék ellenőrizze azt, hogy a jutásokat megvalósították, és a bankhatóság esetében van még egy, az, bocsánat, az ESMA részéről kaptunk Verena Resztől, a vezetőtől egy levelet, amit Martin Schulznak intézett, és ebben arról ír, hogy a megnövekedett feladataik miatt több munkatársra van szüksége, ez több milliót jelentene és úgy gondolom, hogy mindenképpen beszélni kell már az EU, illetve a tagállamok közötti költségmegosztásról azért, mert a jogalkotási javaslatban nincsen konkrét szabály ezt illetőleg. Ez csak egy megállapodás a 60-40-es felosztás, és természetesen a hatóságok a megalakulásuk során a nemzeti szakértőket is bevonták, és hogyha azt látom, hogy milyen fajta hanyagsággal bánt az Európai Bizottság a többség megtalálásával a bankunió tekintetében, hiszen most tárgyalunk még erről, nem tudjuk, mi lesz ennek a vége, ezért úgy gondolom, hogy fontos lenne az, hogyha az Európai Parlament mindenképpen ügyelne ez a három hatóság függetlenségére, még akkor is, hogyha egyes döntések nem is tetszenek nekünk, például a stressztesztel kapcsolatban, ez nem lehet a kritérium számunkra, de mindenképpen ez a költségvetési ellenőrzés feladata ez, akik a költségvetési tegyelások során majd levonják a tapasztalatokat, illetve a következtetéseket az első és a második év tapasztalat alapján. Ez nem a mi feladatunk, hogy csak ajánlást adhatunk. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Hát nagyon kevesen vagyunk ma itt a időjárási viszonyok miatt, és ezért azt kell, hogy mindenki nyújtson be módosítókat. Köszönöm szépen, Werner. Valóban elővigyázatosnak kell lennünk, Január 29-én délig lehet a módosítókat benyújtani, február 18-án fogjuk azokat megfiskálni, 25-én szavazunk az ekonban, az illetékes szakbizottságban, illetékes szakbizottságban március 19-én szavaznak, a, az áprilisi vagy májusi plenárison kerül majd a plénum elé a véleménytervezet és a jelentés. A következő napirendünk sztárja megint csak Werner Langen, hiszen a biztosítási közvetítés és átdolgozásának témájának felelőse ő, öné a szó. Ein... Itt pedig egy együttöntési eljárásról van szó. Ez része a pénzügyi piacokról szóló jogalkotás lezárásának, Bányai javaslatára történik ez. Itt a tisztán banki szolgáltatások mellett a biztosítási közvetítést is ugyanan kívánják szabályozni. Ezzel kapcsolatban volt vita, hogy ez szükséges-e vagy sem, helyese ez vagy sem. A minimális harmonizációt kell javasolni, vagy ezen felül kell menni. És azután, hogy megvizsgáltuk a javaslatokat, és nagyon sok javaslatot kaptunk. Úgy gondolom, hogy a minimális harmonizáció a járható út, mert ahogy azt néhány NGO is mondta, a biztosítási közvetítés nem volt annyira vitatott. Van egy kivétel, ez a hosszú távú befektetési formák az biztosítások kapcsán, ezek dimenzióik miatt nem összehasonlíthatóak egy utazási biztosítással, és ez függ a piaci függőségektől, illetve a költségektől, tehát ott mindenképpen jobban kell védeni a fogyasztókat, és ott jobban meg kell akadályozni a pénzügy piaci vadhajtásokat. Ezért ez a jelentés természetesen másképpé értelmezendő. A jelentés tervezetemben összességében főként technikai dolgokat soroltam fel, és szeretnék a tanácsadóimnak, a munkatársaimnak, Eszták úrnak szeretnék köszönet mondani, neki nagyon sokat segített a titkárság részéről. 109 módosító indítvány van, ezek nagy része technikai jellegű, de van amelyik tartalmi jellegű is. Vannak homályos dolgok, amiket még tisztáznunk kell, de hát ezért vannak a tanácskozásaink. Vannak még fordítási problémák is, definíciós problémák is, például, hogy a biztosítási értéket éves alapon át kell -e számolni, hogyha például csak egy hónapra szól maga az utasítás, a, a biztosítás utazások esetében, de ami a hitel biztosítást illeti, itt is meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk az egyszeres, tehát eljárást is, természetesen ezzel is foglalkoznunk kell. Viszont összességében én úgy gondolom, hogy a javaslat tervezett hét területtel, hét fő területtel, melynek az a célja, hogy minimális 30 elérjünk, ez megfelelő. Az első terület a hatály, egyes cikk. Itt ugyanolyan verseny, kell teremteni, ez az Európai Bizottságnak a célja, és ezért azt javasolja az Európai Bizottság, hogy hatály teljeszték ki a viszont biztosítók általi biztosítási közvető bevonása nélküli történő értékesítésre, illetve a kiegészítő értékesítésekre is. Sok esetben um, tekintettel az um, arányosságra, kiterjeszték ezt a kár döntözésre is, és figyelembe kell véve uh, azt is, hogy legyen mi... Tehát én viszont nem szeretném, hogyha azt kár intézésre ezt kiterjesztenék. Az utazási biztosításnál, vagy az autókölcsönzésnél esetében itt is egy eh, kivételt kellene tennünk az aranyag elve miatt. Hogyha csak a, az utaz, útlemondási biztosításokat nézzük, akkor itt 140 millióról van szó, itt alacsony összegek vannak, tehát eh, egy-kétjegyű euró eh, számokról van szó, és a költségek a fele, felét tehetik ki ennek, de viszont mindenki, aki 3000 eurós utat foglal le, az, annak nem kell plusz bürokratikus tehernek kitenni, tehát az arányosság elvét kell mindenképpen ö, ö, figyelembe venni. Ezen kívül van még az tehát nyilvántartásba vétel. Itt a hatályt a biztosítatásokra és azok alkalmazottjaira terjesztik ki, és ezért a kérdés az az, hogy ezeket az alkalmazottakat, illetve biztosítókat újra kell-e regisztrálni. Én úgy gondolom, hogy az újonnan nyilvántartásba a vétel nem szükséges, főként azok esetében, akik már régóta ezen a területen ö, dolgoznak. A következő ö, módosítás a szerződéses biztosítók között egy nyilvántartásba vétele közvetítőn keresztül. Itt azonban a garancia kérdése, a kezeskedés kérdése jelenik meg. mi van akkor, hogy harmadik személy bejegyeztet valakit, akkor hogyan lehet ennek a, bejegy, ennek a egy harmadik személy által bejegyzett közvetőnek a függetlenségét biztosítani. Ezen kívül a, mi van a melléktevékenységekkel, például a utazási irodák, vagy az autó bérbeadók esetében mi történik. Itt is egy egyszerűsített eljárást javasol az Európai Bizottság, viszont mi szeretnénk, hogyha az irányelv ezen három csoportra nem lenne alkalmazandó. Lehet itt a négyes cikket kellene alkalmazni, az egyszerűsített eljárást. tekintetében, ezt még pontosítani kell. Szakmai és szervezeti követelmények 8-as cikk. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy legyen egy állandó szakmai továbbképzés annak érdekében, hogy megfelelő ismereteket szerezhessenek, és a biztosítási készséget megfelelően elsajátítsák. Ezt eh, üdvözöljük. A kérdés az az, hogy ki felel majd ezért, ki fogja ezt ellenőrizni, milyen gyakran. Itt a saját eh, szerveződésről lesz ez szó, vagy a tagállamok ellenőrzik ezt, vagy pedig uh, Európa, vagy, vagy, vagy ezt előkészítették. Legyen itt egy éves jelentkezési regisztrel, ahol bizonyos kötelezettségnek kellene eleget tenni. A, nem tudom, hogy ez szükséges, azt szerintem ez nem szükséges, hiszen hogyha működnek az előzési rendszerek a tagállamokban, akkor szerintem itt meg lehetne eljárni, nem kellene a gyereket a vízzel kijönteni, és ezért a minősi, minőségi előírásokat kell megszabni, és a minimális harmonizáció érdekében a kulcsos elismerésre kell a hangsúlyt helyezni. Például Franciaország esetében egy master diplomát követelnek az ágazat egy részében, viszont a, nincs gyakorlati gyakorlat ezenek a személyeknek, más esetekben, más országban viszont a gyakorlati tapasztalata a mérvadó, és az Európai Bizottságnak jelentenie kell a évente a kölcsönös elismerés előrelépéséről. Például, hogyha egy francia cég Németországban kínál valamit, vagy fordítva, az axa az Allianzot tudnám itt megnevezni, akkor ők nem ugyanazokkal a termékekkel kereskednek, tehát az olyan termékek, amelyek határokon átnyúlóak és ugyanazok, azok az én információim szerint elég ritkán fordulnak elő. Vagyis itt is fennáll a veszélye annak, hogy a francia fogyasztók, amikor német biztosítási terméket kapnak Franciaországban, akkor az nem is megfelelő lenne, mert a francia minőségi mm, előadásnak kellene megfelelni. Ezért nagyon fontos az, és ez az alapfilozófiája a belső piacnak, vagyis az, hogy a kölcsönös elismerést megvalósítsák, hát még ha nem is azonnal, de egy átmenet részakon belül. Ez egy olyan cél, amit mindenképpen szeretnék megvalósítani. Következő kérdés mi történik a szakmai képzést biztosító intézményekkel. Itt is egy nemzeti tanúsítást kell létrehozni, ez sokkal jobb, mint, mint hogyha minden egyes biztosítási közöttető lenne egy tanúsítvány, és hát több mint egy millió ilyen biztosítás közöttő van. óriási bürokratikus terhet jelentene ez, tehát ezért kellene ezt kívánni. Van még az összeférhetetlenség és az átláthatóság, egy számos módosító indítvány érkezett a 17 kapcsolatban. Az Európai Bizottság itt mindenképpen a biztosítási közöttők számára előírja az ellenszolgatás alapját és összegének tájékoztatási kötelezettségét. Az életbiztosítások eh, esetében az irányelv hatába lépésével valósulna ez meg, a nem életbiztosítások esetében pedig kérésre történne ez meg, de lenne egy 5 éves átmeneti időszak, ami után eh, nyilvánosságra kell hoznia. Ez eh, döntő pont, erről beszélnünk kell. Tudom, hogy a parlamentben is különbözőek a felfogások ezzel kapcsolatban. lenne itt a jutalékkal kapcsolatban is néhány változtatás, én azt javasolnám, hogy tényleg a fogyasztók érdekében járjunk el, hogyha a jutalékról lehet tárgyalni, akkor nem, akkor itt mindenképpen az fog majd előtérbe kerülni, hogy a minőséget a jutalék alapján fogják meghatározni. Úgy gondolom, hogy ezért egy általános, úgy gondolom, hogy az általános nyilvánosságra hozatala a jövedelmezésnek, az nem igazán vezet a nagyobb fogyasztóvédelemhez. Én ami nincs benne a javaslomban, de amin el lehetne gondolkodni, az az, az hogy a hosszú távú életbiztosítások kapcsán egy kompromisszumot hozzunk létre, és azt mondjuk, hogy abszolút számokban vagy, vagy százalékosan kell megadni a jutalékokat, mert ez a fenntartató termékek esetében is megvalósítatna, amelyek magas költséget eredményeznek. Tehát ez egy olyan kérdés, amelyről intenzíven el kell gondolkodni. Én ezt még nem javasoltam konkrétan, de egy kompromisszumot találhatnánk ezzel kapcsolatban. Keresztértékesítés, 21-es cikk. Ez azt jelenti, hogy a csomagban kínált biztosítási szolgáltatásokat és termékeket külön is megvétel lehet kínálni. Ez a követelmény túlmutat a MIFID 2-es szabályozásán, és ahhoz vezetett, hogy a fogyasztók számára nem lehet most már kedvező csomagokat kínálni, és ezért én a 21-es cikket szeretném úgy megváltoztatni, hogy a fogyasztókat csak tájékoztatni kell arról, hogy a csomag részeit egyenként is meg lehet-e vásárolni. Stíle kollega az Imkóban másképp javasolta ugyanezt, ő a bizottsági javaslaton túlmenve azt javasolta, hogy általánosságban általánosságban azt mondta, hogy aggályai vannak ezzel kapcsolatban, és tehát erről inkább beszélnünk kell, és várma a kollégák módosítót ezzel kapcsolatban, és majd A lényeg az az, hogy ne legyen még nagyobb bürokráciai teher. Ha valaki hitelt vesz fel, akkor hitel biztosítást is kötnie kell, és ha ezt fő problémává tesszük, és ez az, árté, ez, ez az árubiztosításhoz kötődik, hiszen a hitelt árunak tekintik, akkor ez mindenképpen a, a fogyasztó kárára fog majd menni, hiszen saját kezdeményezésére további biztosításokat kell tennie, és ez nem igazán javítja a fogyasztóvédelmet. De információt kell tehát követelni, hogy a csomag elemeikről is megvásárolhatóak. A hetes fejezet, ez a nagy fejezet, a biztosítási befektetési termékek. Itt az Európai Bizottság további fogyasztóvédelmi előírásokat szeretne, a PRIPS 1, ez a PRIPS eh, szel kapcsolatban ezt Beres asszony a saját jelentésében ezt individualizálni szeretné, nem általános tájékoztást szeretne, hanem minden egyes termék esetében azt szeretné, hogyha a közvetítő egy részletes tájékoztatást adna, én ezt egy óriási bürokrácia, bürokratikus tehernek tartom, hiszen ez nem fog megfelelő lehetőséget kínálni a fogyasztó számára. Sokkal fontosabb az, hogy legyen egyfajta garanciavállás is, meg, ugyanúgy, ahogy megfelelő képzés is követelnünk kell, és hogyha nincs meg a megfelelő képzés, akkor vannak bizonyos kezeskedések, bizonyos garanciák, amiknek érvénybe kell lenniük. Ez sokkal jobb, mint a tilalom. Sokkal jobb az, hogyha a részleges felelősségvállalást veszik figyelembe, akkor, hogyha bizonyos feltételeket nem teljesítenek. Például a német Kressz szerint, hogyha valakinek rossz a kereke, ezzel balesetet okoz, akkor a biztosítója nem fizet. Ezért a biztosítottnak az az érdeke, hogy legyen egy mellék terméke, mellék biztosítása is, amely figyelembe veszi a nem megfelelő, a elkapott kerekeket is. Tehát nem szeretnék individualizált információt, hanem egy egyfajta termékleírásra van szükség. Az individualizált tájékoztatás azt jelenti, hogy minden egyes dolgot elnőzni kellene, és itt is inkább a központos társasabb a erotikus terek valósulnak meg, amit nem szeretnénk. Nos, a jutalmi tilalom, ez már volt bizonyos tagállamokban, ez nem igazán hatott ki pozitívan a fogyasztók biztosítási termékekkel való ellátására, ez inkább negatív volt, és emiatt megvannak az aggályom, hogy az ilyenfajta jutalmi tilalékok valóban hasznosak. Képzés téma. Itt uh, arra van szó, hogy kölcsönös elismerésre van szükség, és uh, a képzés uh, kapcsán adekvát feltekre van szükség. Utolsó pont delegált jogi aktus, felhatalmazáson alapuló jogi aktus. A bizottság számos feltartáson alapuló jogi aktust irányoz elő, azokon a területeken, amelyek az irányán fontos tartalmai erejét illetik, például a jutálékok szántási alapja, szabályozás és ezzel kapcsolatos tájékoztatásban intézkedések, ügyfélekkel szembeni tájékoztatása és jelentéstétő kötelezettség. Én ezt kritikusan szemlélem, mert ez nem felel meg a bizottság által javasolt célnak, vagyis a minimális harmonizációnak, hanem az a hátsó ajtón keresztül egy maximális harmonizációt kívánna bevezetni. Ebből kifolyólag a javasolt feltalmazáson alapuló jogi aktusokat törölni kell, és a döntési eljárás, egyedöntési eljárás kapcsán a parlament és tanács által részletes szabályzást kell létrehozni. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a következő héten az emirrel kapcsolatban meg kell állapítanunk az első öt technikai irányelvet, amit a bizottság kidolgozott és elfogadott. Mi az ötből kettőt nem tudunk elfogadni, mert ezek az egyedöntési eljárásaink során fogadják el, ezzel beszélni kell. A delegált jogi a bizottságnak lehetővé teszik, azt, azt csinálják, amit akarjanak, és én ezt mindenképpen tök, csökkenteni szeretném a lehető legminimálisabb szintre, hiszen nem a bürokratikus építkezés áll az előtérben, hanem az, hogy felelősségteljes szabályozás valósuljon meg a tagállamok részvételével. Hadd mondjak egy példát erre. A panaszok bürokratikus ellenőrzéséről már beszéltek, ha jól tudom, az EIOPA-ban, tehát minden egyes panaszt begyűjtenek, és minden panaszt egy bürokratikus szabályozás eljárás során felgyeznek, feldolgoznak és megválaszolnak. A 18 ezer panaszból, amelyek a biztosítás területén érkeztek be az elmúlt évben, ez, ez csak a német adat, tehát 18 ezer panasz érkezett a nemzeti felügyelet irányába. Ebből csak mindösszesen 6 volt olyan panasz, amely valóban a biztosítási közvetítésre vonatkozik, az összes többi a biztosítási termék tartalmára vonatkozott, amely nem tárgya ennek az irányelvnek. Tehát ez egy ezrelék alatti számmal, tehát ez a hat panasz, amely valóban a, ehhez a tárgyhoz kötődik, és hogy ezt elkerüljük, és ehhez egy ekkora brokatikus terhet ö, építsünk ki, mint amit javasoltak, én ezt nem tudom elfogadni. És ezért azt kérem a kollégáktól, hogy a minimális harmonizációt követsük, lehető legkevesebb felhatalmazáson alapuló jogi aktus legyen, és vegyük figyelembe a különböző rendszereket a tagállamokban, illetve vegyük figyelembe a nemzeti felelősséget is a biztosítási közöttükről szóló irányelv képítések kapcsán. Köszönöm az előadónak a pontosítást, mind technikai jellege, mind pedig mélyreható ö, ö, formája miatt. A de Becker úrnak adom meg a szót, mert másik kollégánk a PES szakbizottságban Ole Smith helyett van itt velünk. Ole Schmidt Svédországban van, úgyhogy a második vitára fog majd csak ellátogatni. Ő is köszöni az előadónak a kiváló munkát. Általános megjegyzésekkel kezdeni először is maga a bizottság részéről tett javaslat a fogyasztóvédelmet szolgálja, és az integrációt is a belső piacon nyílt, versenyképes, magas szintű fogyasztóvédelmi piac megvalósításáról van szó. Igen, fragmentált a biztosítási piac a különböző tagállamokban, ezért a minimális megközelítést támogatni tudjuk, de mindenképpen a jelenlegi irányelv keretei között kell ezt megvalósítani, ahogyan az első eszmecsere során elmondta már kollégám, és mit igen fontos, hogy a specifikus biztosítási, befektetési aspektust vizsgáljuk meg. A befektetési, biztosítási termékek esetében, amikor biztosítási, befektetési termékekről beszélünk, ott Természetesen ugyanolyan fogyasztóvédelmi szintet kell biztosítani, mint más értékesítések csatornáin keresztül. Néhány kulcsfontosságú aspektust szeretne üdvözölni a módosításoknál, ugyanakkor szükség van arra, hogy a fogyasztókat még megfelelőbb módon véd, védjük, és itt alapvető fontossággal bír, a, az információnyújtás nem csak Svédországban, minden tanácsadást arra kell ösztönözni, hogy a fogyasztó érdekeit képviselje az átláthatóság eh, a 17-es cégben. Eh, valószínű, hogy a eh, különböző összeférhetetlenségekről a fogyasztók nem mindig tudnak, amikor például valamilyen javadalmazásról vagy biztosít fogyasztói jutalékról van szó. Ezért a harmadik feleknél is, még ha a fogyasztók explicit módon ilyen információt nem kérnek, akkor is kapják meg a bizottság részéről egy EU szabályra van szükség, az teljes Európai Unió területén átláthatóan kell védeni a fogyasztók érdekét. De a közvetítőnek kell dönteni arról, hogy független vagy nem független lesz -e ez a megoldás. Úgyhogy az independent, független kifejezést nem használnánk. Magának a fogyasztónak kell eldöntenie azt, hogy valahol az érdekek ütközése megtörtént-e vagy sem. Az, hogy magára a négyes cikkre ott a kárügyintézést bevonjuk-e vagy sem, hát ott még tárgyalnunk kell a jelentéstevővel és az árnyék előadókkal is erről az aspektusról. Köszönöm szépen, Filip Lamberts. Megint Sven Gigold helyében lép. Igen, köszönöm szépen. Magam is köszönetet szeretnék mondani a hallgatóság tömegeinek, és köszönöm hogy ugyan, még ha ilyen korlátolt számban vagyunk és jelen, mégis egészen az ülésünk végéig a figyelmüket magunkra tudjuk vonni. Remélem, hogy ez a délután nem lesz elpazarolt munka délután. Támogatni tudom Bernard Langent megint csak. Nem tudom, mi történt ma, de hát megint csak köszönöm, hogy a minimális harmonizációs megközelítést képviseli így a tagállamok valóban a minimumból magasabb szintű ö, harmonizációt valósíthatnak meg. Persze, a minimum az egy alapdolog, de a cél az, hogy egy magasabb szintű harmonizáció megtörténhessen. És ez motiválja a legtöbbünket a fogyasztóvédelem kiterjesztésében. Ezért szeretnénk néhány módosítót benyújtani. Valóban a bizottság javaslata egy jó irányba ható lépés, hiszen a fogyasztóvédelem fokozását célozza meg, de úgy gondoljuk többre van szükség e jelentésben. Különösen az információ aszimmetrikus jellege tekintetében, és Filip is utalt már erre, az átláthatóság a, jutal, a jutatások rendszerében és a versenyhelyzet, másrészt pedig a minőségi tanácsadás megvalósítása területén gondolunk erre, biztosítanunk kell azt, hogy a közvetítők megfelelő képesítésekkel rendelkezzenek, és így magasabb szintű standardokat képviseljenek. Módosítani szeretnénk a jelentést a tekintetben is, hogy az Európai Felügyeleti Hatóság szerepe milyen legyen, végül pedig amennyire lehet következetesnek kell lennünk ezen rendelkezés, valamint a MIFID rendelkezés közötti harmonizációt. Persze a liberálisok felé el szeretnénk mondani, hogy hatékony rendelkezésre törekszünk, itt nem akarjuk túlterhelni a, a felhasználókat, ezért a célunk a módosítókkal pontosan ennek megvalósítása, most pedig átadom a szót a következő képviselőtársamnak. Elnök, köszönöm szépen, Filip. Ashley Fox. Itt van körünkben, nem látom őt. Az ECR részéről valaki szeretne szót kérni, úgy látom, hogy nem. Van, aki még nem érkezett meg a terembe, bárki más kére szót. Simon úr. So. Um, ein Kommentar uh, zu den Anmerkungen. Egy észrevételem lenne, äh, amivel reagálnék Debaker úr mondandójára. Nem vagyok benne biztos, hogy jól értettem, amit mondott. Ami a független tanácsadók kérdését illeti, nos, a közvetítőknek lehetőségük van arra, hogy eh, függetlenként működjenek abból a szempontból, hogy ők döntik el, hogy eh, eh, kapnak-e komissiót, jutalékot. Úgy gondolom, hogy ha valaki jutalékot kap, az nem független már. Egy tanácsadó, hogyha tiszteletdíjat kap, akkor függetlenként működik, de hogyha jutalékrendszert engedélyezünk, akkor meg kell értetni a fogyasztóval, hogy nem ingyen nyújtják neki a tanácsot, és így nem lehet szó függetlenről. Ha megengedik, akkor ezt a vitát már lefolytattuk a MIFID esetében, és akkor kompromisszumos szöveget is sikerült elfogadnunk a plenárison. Én nem szeretnék belemenni a részletekbe, de a németben szerencsés a helyzet, mert két szó is van erre, a franciában viszont csak egy. Németben unapendichnek, vagy selbständichnek is lehet fordítani a függetlent, és egyes közvetítők esetében a lényeg az, hogy nem bérből élő munkavállalók, hanem önfoglalkoztatók. A MIFID-nél a plenárison megtalált kompromisszum úgy szólt, hogy független alapon nyújtott, tehát szabad foglalkozásuként nyújtott tanácsról van-e szó. Sokféle módon lehet díjazni az ilyen tanácsadókat, vagy pedig tehát, hogy a termelőtől, a termék előállítójától teljesen függetlenül nyújtja-e a tanácsot valaki. A MIFID esetében, hogyha ilyen független tanácsnyújtásáról van szó, akkor ö, semmilyen ö, ö, javadalmazás, díjazás nem fordulhat elő. Ö, a trilógusban még lehet természetesen helyesbíteni, valaki azt mondta, hogy az ügyfele érzesítette díjazásban, majd a trilógusban erről lesz még szó. Franciaországban egy közvetítő azt mondta, hogy 3000 ügyfele van, és csak a 3000 közül egy ment bele, hogy ő fizesse a tanácsadást, mindenki más elégedett a jutalékrendszerrel. Skinner elnök úr, biztosítási szakértő már előre kivégeznek, mielőtt szólhatnék. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a, ez a beszélgetés, ez a vita nagyon fontos már, mint ami a javadalmazást, a jutalékokat illeti, nem egyszerűen a függetlenek miatt több tízezer ember dolgozik ezen a területen, és próbál szerződéseket kötni, ebből élnek ezek az emberek, úgy gondolom, hogy az egyensúlyt sikerült kialakítani ebben a javaslatban. Arra is kell gondolni, hogy kik vásárolják ezeket a biztosításokat. Az interneten nagyon jó összehasonlításokat lehet találni a különböző szolgáltatások áraira vonatkozóan Úgyhogy így maga az ember is megítélheti a fogyasztó, hogy miről van szó. A tanácsadók pedig úgyis a saját jó hírükből élnek. Elnézést, hogyha nem olvastam el részletesen ezt a jelentéstervezetet, de azt tudom, hogy nagyon fontos, hogy általánosságban jól szervezett legyen a biztosítási piac Amerikában. Ugye azok, akik a termékeket árulják a terepen eh, azok védelmezik eh, gyakran eh, a szükséges változtatásokat. Én semmiképpen nem vagyok biztosítási bizottsági elnök egyébként. Köszönöm. Köszönöm szépen, Peter. Azt mondják nekem, hogy Sanchez Presedo úr mindjárt itt lesz. Lassan GPS-szel kell eh, nyomon követni a képviselőket, és akkor tudni fogjuk mindenkiről, hogy merre halad éppen. Sanchez Presedo úr mindjárt itt van, Beres asszony is eh, megérkezett a következő ponthoz, úgyhogy eh, nem lesz technikai szünet. Werner úrnak pedig visszaadnám a szót. Esetleg átadom most a szót, és aztán Antolin kollégát meghallgatjuk utánad. Tessék! Rendben, elnök úr, köszönöm szépen a kollégák hozzászólásait. A vitatott témákról beszéltünk, és Peter Skinner joggal utalt az internetes problémára, ezért hálás is vagyok. Stiller asszony az imkóban azt javasolta, legyenek kötelező érvényű ár előírások, ez lehet, hogy hasznos lehet, de az én tapasztalataim azt mutatják, hogy az internetes árösszehasonlítást gyakran figyelembe veszik, viszont aztán következik egy tanácsadás is, és utána következik majd csak az, hogy megkötik a biztosítást. Tehát a két dolog kombinációja lehetséges, a passzív marketing, vagy passzív tanácsadás, vagy tanácsadás nélkül az ár össze, összehasonlítás nem elegendő, vagy a minőség összehasonlítása nem elegendő. Közben megérkezett a kollega is. Ami a honoráriumokkal kapcsolatos tanácsadást illeti, ez nagyon, nagyon fontos terület ez, hiszen az ipari biztosítások, a hajó biztosítások területén mérvadó ez, neki kell honoráriumot kapniuk, viszont ez nem felel meg a normális esetnek, hogy ezt az elnök úr is elmondta. Tehát egy honorárium esik több ezer olyan esetre, amikor nincsen honorárium, tehát a honorárium alapú tanácsadást nem lehet eh, mércévét tenni, hiszen ez torzulást ö, eh, okozna, és nem segítenénk a fogyasztóknak. Szeretném, miért még a kollega hozzászólna, szeretném a kollégákkal közölni azt, hogy a jelentés minden nyelven elérhető, a módosítások benyújtásának határideje február 6-a. Beszélő kollega azt kérte, hogy ezt halasszuk el belső okokból. A titkárság információi alapján ezt megtetjük anélkül, hogy késedelmet szenvednénk. És így két, egy-két napot hozzá lehet még csapni a módosítók benyújtásának határidejéhez, tehát február 8-áig is be lehetne nyújtani a módosítókat. Azt, hogy az imkót hogyan vonjuk bele, azt még nem dölt el. A tanácstól tudom azt, hogy a tanácsban a biztosítók, közvetítők témájáról már szakmai szinten beszéltek, viszont ez nincs az ír elnökség prioritási listáján ez idáig. Minél gyorsabban járunk el a tanácskozásaink során, annál hamarabb lehet a tanácsot arra rábírni, hogy végre foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel. Ezek voltak záró szavai, miatt mi a kollégám megkapná a szót. Antolino úr. Ö, szinte élőben követték önt, amikor itt vándorolt teremről teremre, most pedig önt hallgatjuk meg visszacsatolásait. Tudom, rendkívüli a helyzet, és valóban mélységesen elnézést kérek. Már a halászati bizottságban a Mauritániával kötendő halászati megállapodás témafelelőseként nem tudtam egyszerre két helyen lenni. Engedjék meg, hogy Venren Nangen témafelelősnek megköszönjem, hogy külön felszólalhatok most. Egy ellentmondásos kérdéssel e, szeretném ezt megtenni. Tudom, hogy kényes kérdésről van szó a jelentésben, ezért is értékelem olyan nagyra a benyújtott módosítókat. És ami a regisztert illeti, ott is az arányosságnak meg kell valósulnia a tagállamok és az Európai Unió a, hogyan kezeli megfelelő arányban az, az összeférhetetlenséget, ami pedig a tanácsadást illeti, ott ugye a marketing szolgáltatások aspektusa is fontos, nagyra értékelem a témafelelős által elvégzett munkát, és a lehető legkompromisszumosabb szellemben kívánunk a lehető legrövidebb idő alatt célba érni. Werner. Én azt kérném, hogy a legjobb és leggyorsabb kompromisszumos készséget biztosítsák. Köszönöm szépen, senki más nem kíván szót kérni, úgy látom, így világos. Pontosítom, tehát, hogy az IMKO szakbizottság azt kérte, hogy az 50-es cikket értelmében megerősített együttműködés történjen meg, most tanulmányozzák a kérdést, és az elnökök értekezletének elnöke január 31-én vagy február 7-én fog dönteni a kérdésről. Ezt várva bejelenteném, a határidőket, módosítók benyújtása február 6-a eh, dél, módosítók tanulmányozása 20, február 27, eh, Ekonban eh, március 27-e, és a májusi plenáris fogja megvizsgálni a jelentést, de lehet, hogy kitoljuk majd a módosítók benyújtásának határidejét. Kérje még mindig Langen úr, hogy ez így legyen. Berner, tessék. Megnéztem. Ez nem halasztották ezt a március 27-i ülés, vagy ezt nem törölték húsvét előtt? Vagy rosszul emlékszem? Oké, okay, good. das können wir später. Rendben, akkor erre még később is dönthetünk, amikor a módosítókat értékeljük. Nyelőre maradjunk ennyiben, és most térjünk át a következő napi rendi pontra, hiszen a felelős asszony itt van, és hát a tömeg továbbra is a teremben várja már őt úgyhogy a következő témára térünk át, amely a befektetési termékekkel kapcsolatos fontos tájékoztató dokumentumokra vonatkozik. Beres asszony, öné a szó. Furcsa számomra és mókás is, hogy Beresz asszonynak eh, most én megadjam a szót innen a pulpitusról, szinte eh, ez egy hm, külön kielégítő érzés számomra, hogy én adhatom meg önnek, mint volt elnökasszonynak a szót. Elmondtam már, hát ugye akkor ból adódik, hogy én már csak ilyeneket mondok. Beresz asszony, szeretném most egy első eszmecserét követően amelyre tavaly év végén került sor. Most szeretném önöket a jelentés tervezetemről tájékoztatni. Azon bizottsági javaslatról van szó, amely a befektetési ö, ö, termékeket illeti, azaz a lakossági befektetési csomagtermékekről, a Packaged Retail Investment Products termékekről van szó, PRIP termékeknek nevesítjük jó franciasággal ezeket, és magyarsággal is. Magát a szöveget Langen kollégánk is témafelelősként tanulmányozza, ezért szeretném, hogyha ütemtervünkben párhuzamosan lehetne tanulmányozni a két témát, hiszen nem szeretném, hogy két dolgot érjünk le egy adott azonos témáról, amely a fogyasztóvédelem témája. Azon jelentés tervezetben, amelyet önök elé tárok, számos módosítással szeretnék élni, 64 van ebből, ebből engedjék meg, hogy a háttér meghúzódó mögöttes gondolatokat megosszam most önökkel. A bizottság javaslatának célja az, hogy azon fogyasztókat tájékoztassa minél megfelelőbben, akik ilyen lakossági befektetési csomagtermékekben kívánják a pénzüket elhelyezni, és az aggájaiknak kívánnak megfelelni a lehető legnagyobb fogyasztóvédelem mellett, remélve ezzel azt, hogy a bizalmukat visszanyerhetik az ilyen termékek bevetett bizalmukat. Azt javaslom, hogy módosítsunk a bizottsági javaslaton bizonyos aspektusokkal kapcsolatban, egy alkalommal már két aspektusról a biztossal, az illetékes biztossal egyeztettem, és úgy éreztem, hogy a biztos nem zárkózik el teljes mértékben a javaslataimtól. Először is. Arról a véleményről beszélnék, amelyet az a, az Econ Bizottság is már megfogalmazott, tehát a célokat terjesszük ki, a szöveg céljait terjesszük ki, és ne egy kizárólag a, a kiállítókra, az mondja az előállítókra gondoljunk, hanem a fogyasztókra is, amikor az érdekeket képviseljük. Ez az a megközelítés, amelyet mi szeretnénk képviselni. Ezzel azt lehetne a fogyasztó számára biztosítani, aki ö, vagy befektet, vagy éppen ö, ö, megtakarít, hogy tisztában lásson, amikor befektet vagy megtakarít. Az irányelv tanulmányozva abból a meggyőződésből indulok ki, hogy befektetési stratégiájában akár csomagtermékbe befektet, vagy nem, három dologból indul ki. Személyes tervének, projektjének természete, befektetés, megtakarítás. Másodszorban abból indul ki, hogy kivel áll szemben, ki viszi tovább az ügyeit, és milyen adó feltételek mellett valósíthatja meg az ilyen termék megvásárlását. Ebből kiindulva a hatállyal kezdeném. Szükséges tehát egy ilyen tájékoztató dokumentumot kiállítani. Én azt javaslom, hogy a hatályt e, terjesszük ki, és ne csak kizárólag a csomag termékekre, vagy a részben ismeretlen hozamú befektetésekre korlátozzuk, hanem minden típusú, e, kivétel nélkül minden típusú biztosítási befektetési termékre vonatkozzon. Tehát a részvényekre, a kamatláb alapú megtakarítási termékekre, az államkötvényekre, a betétszámlákra és az életbiztosítási termékekre is vonatkozzon. Az első eszmecserénk során is felvezettem már ezt a gondolatot, de miért teszem ezt? Azért, mert ha nem így járunk el, akkor valahol félrecsúszik majd a, a, a, a törvény, és a legkomplexebb termékek felé fogjuk a legleegyszerűsítettebb eh, információt adni, és ez eh, azon termékek kárára történik, amelyet nem fed le a hatály azaz ezen termékek kiesnének a hatály alól, és az ilyen egyszerűsített információt nem kapná meg a fogyasztó. Ezért a bizottság szövegében úgy gondolom, hogy az szinte egy gyöngyszem, amikor azt mondja, hogy ez nem egy kereskedelmi eh, tájékoztató dokumentum. Valahol itt szinte reklámozni lehetne olyan termékeket, amelyeket összetett, azaz komplex termékekkel nevesítünk. Így valahol biztosított tisztázott lesz az átláthatósága minden terméknek. Ami az adózási aspektusokat illető bevezetőben elmondtam, hogy nagyon fontos, ha komolyak vagyunk ebben a javaslatban, akkor itt nem csak arról van szó, hogy reklámozzuk a legösszetettebb termékeket, tehát ha így járunk el, akkor a fogyasztónak tudnia kell, hogy milyen adózás alá esik majd. Ha jól értettem, a, a, a kiállítóknak is képesnek kell lenniük arra az előállítóknak, hogy az ilyen információkat megadják az olyan országokban, ahol forgalmazzák a termékeiket. Ha pedig ez így van, akkor felelősség szempontjából én nekem nem áll érdekemben az, hogy ez a, az előállító ö, kezében legyen, vagy úgymond termelők, kiállítók kezében legyen? Nem. Itt valóban a forgalmazónak kell a lehető legösszefogottabban, szintetikusabb módon, egyszerűsített módon összegzően elmondani, hogy milyen adóformákról van szó. Nem azt mondjuk meg a fogyasztónak, hogy mondjuk a, a forrásadó az, a, az áfa és egyéb adózási formák után forintra lebontva milyen összeget fog fizetni, hanem hogy milyen adókat fog fizetni. Aztán kockázatmutatók. Harmadik aspektus. Azon ö, ö, több tényezős elemzéseken alapuló forgatókönyveket részesítenénk mi előnyben, amelyek mondjuk a partnerkockázati elemzéseken alapulnak, ezeket preferálnánk, nem pedig a múltbeli teljesítményen alapuló indikatív kockázati mutatókat. Ami a 22-es módosítót illeti, én azt javaslom abban, hogy egy ö, engedélyezési eljárás a teljes dokumentációra vonatkozzon, mondjuk lehetne egy kicsit ö, egyfajta stressztesztként elképzelni ezt leegyszerűsítve. Ö, erre még visszatérhetünk, itt az előállító stresszt tesztjéről van szó, ezt még mérehatóban kell vizsgálni. Negyedik pont a felelősségi rendszerek és szankciók, erre már utaltam. Azt javaslom önöknek, és remélem, hogy a szakbizottság többséget tud ebben támogatni, hogy az európai felügyeleti hatóságok hatáskörét erősítsük meg. Ez a 44-es módosító tárgya, annak is második A fejezete, amely lehetővé teszi, hogy az európai bankhatóság és az EUPA azaz a biztosítás és foglalkoztatói nyugdíjfelügyeleti hatóság számára lehetőség legyen fellépni, például amikor az ilyen lakossági befektetési csomagtermékeket értékesítik, korlátozva azok forgalmazását, vagy tiltva azt, amennyiben azok hiányosságokat mutatnának. Ha szankciókat vizsgáljuk most meg, úgy véljük, hogy a listának nem kell teljes körülnek lennie, viszont azon szankciók, amelyek szerint a ö, szankciók ö, ö, nyilvánosságra hozatalának tiltásáról van szó, azt nem tudjuk elfogadni. Miért? A bizottság abból a gondolatból indul ki, hogy szisztemikus kockázat ö, ta, ö, állhat fel annak, hogy mondjuk ö, ö, toxikus termékek kerülnek a piacra. Nos, hogyha lakosság számára forgalmazunk egy ilyen ö, annyira ö, toxikus terméket, hogy azzal a pénzügyi piacok egyensúlyát ásnánk alá, hát akkor a lehető leggyorsabban kell a nyilvánosságot arról tájékoztatni, ha nem, akkor nem látom át, hogy hogyan lehetne elrettentővé tenni az ilyen illegális tevékenységeket, és az ilyen cselekményeket, szabálysértéseket. Az ötödik nagy, ötödik, ö, utolsó előtti ö, aspektusa, fejezete a témának a, ö, a, mm, az összegek, ö, pénzeszközök felhasználására vonatkozó információra vonatkozik. Amikor ö, egy előállítóról van szó, meg kell vizsgálnunk, hogy csak tisztán spekulál-e, vagy nem. Felelősség teljesen fellépve a fogyasztót kell bátorítani arra, hogy így vizsgálja meg a dolgokat, és átlátható módon jusson az információhoz. Utolsó pont, ezen szöveg, valamint a további jogszabályok kapcsolódása, köszönöm a szakbizottság titkárságának, hogy lehetővé tette számomra, hogy a mellékletben szereplő grafikont összeállíthattam, vagyis táblázatot, amely bemutatja, hogy az adott rendelet tervezetnek milyen összefüggései van, és milyen átjárhatóság valósítható meg a más, így például az az AEKBV rendelkezéseivel, ott például már az AEKBV is előír egy ilyen típusú dokumentumot, a címben is úgynevezett KIID, azaz kiemelt befektetési információkat tartalmazó dokumentum szerepel, Öt év állna erre lehetőség, hogy a két kötelezettség között a harmonizáció megvalósuljon. Szerintem ez túlzott időkeret, korlátozni kellene ezt, csökkenteni három évre, véleményem szerint. Úgy gondolom, hogy ha a hatályt kiterjesztjük, akkor öm, a részvény irányelvre is gondolnunk kell, és a prospektus irányelvre, itt két dokumentumról van szó, mint önök is tudják, amelyet létre kell hoznunk egyrészt a szakértők és elemzők számára, a Standard Poor's szakértők számára és testvér ügynökségeik számára, egy méreható dokumentumot, valamint egy kb. 15 oldalas tájékoztató dokumentumot. Remélem, hogy még akár túl mehetünk azon, amit én az anyagomban javasoltam, és így lehetne hidat verni a két különböző téma között. És hát, hogy ezt hogyan valósítjuk meg, oly módon, hogy magáról a szövegről nem beszélünk, mert ugye a Werner Langen kollégám biztosítás közvetítési anyagába én nem szeretném beleütni az orromat. A jelenlegi stádiumban a hármas fejezetet, ami a reklamációkra vonatkozik, valamint az együttműködés arról ne, azzal nem foglalkozunk, pedig ez az a fejezet, ahol a szakbizottságunk javaslatait hasznosan lehetne saját jelentéstervünkbe is beilleszteni, de ha jól értettem, akkor a témafelelős majd a módosítók benyújtásakor erre is gondol, és köszönöm szépen, köszönöm az elnök úrnak, hogy a jelentésemet, mint fő feladatomat most önök elé tárhattam. Köszönöm szépen. Egyesített erőkkel az Európai Parlament utazási szolgálata, az Eurostar és a francia havazás megpróbáltam elakadályozni, hogy eljöjjek, de pervansra azért csak ideértem. Az első árnyékjelentéstevő tevő Szerpa Petikainen kollega. Köszönöm szépen. Az általános perspektívákkal kezdeném, néhány észrevételem lenne. A legnagyobb probléma az a struktúrája a szabályozásnak. A csomagban értékesített termékek esetében, illetve a másik probléma a csomagban értékesített befektetési termékek összehasonlíthatóságának a hiánya. Nagyon fontos az átláthatóság tehát, és az egyik téma, ami az észrevételemben is szerepel, az, hogy a kockázat maga nem rossz dolog, a befektetőnek képesnek kell lennie átlátnia, hogy mekkora kockázatot vállal, aztán a kockázat másik oldalán mi áll, tehát a megtakarítás vagy a befektetés önmagában még nem kockázat de nagyon bonyolultak lehetnek ezek a termékek, a kockázatok is nagyon összetettek így, ezért átláthatónak kell lenniük. A harmadik dolog pedig az, hogy ez a szabályozás a fogyasztó védelem területéhez tartozik, ezt nem szabad elfelejteni, amikor jogot alkotunk róla. Hogyha az alkalmazási területtel kezdjük, Nos, az az elképzelés, hogy kiterjesszük ezt a területet, és más befektetési termékekre is vonatkozzon, betétek tartozhatnak ide, és esetleg a kötvények és részvények is. Aztán egyes nyugdíj, illetve biztosítási jellegű befektetések is felmerülhetnek a termékek nem indokolják igazán, hogy bevegyük őket, viszont hogyha az összehasonlíthatóságról van szó, akkor az mégis szükségesé teheti, illetve a befektetés értékét fontos megőrizni, és ezért érdemes ezeket a termékeket is bevonni. Ami Hát ezzel majd később a tartalom kapcsán foglalkozunk. Különbözőek a ö, költségstruktúrák ugyanis. A második dolog, ö, ugye a kulcsfontosságú információs dokumentumok tartalmával kapcsolatos, az AEKBV-nél ezzel már foglalkoztunk, és kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán ez a, az információs dokumentum önmagában jó elképzelés, -e, vagy pedig más releváns dokumentációkkal össze kell kapcsolni hogy a lakossági befektetőkről van szó. Egyesek közülünk úgy gondolják, hogy nagyon egyszerű, tömör információkat kell adni, csak ugye nagyon bonyolultak, összetettek ezek a termékek, így a kockázatok is nagyon összetettek. A lakossági befektető maga nem biztos, hogy meg tudja ítélni a kockázatot, ezért hasznos lehet számára, hogyha más releváns dokumentumokra is utalunk. Fontos lenne, hogy minden költség szerepeljen az információs dokumentumban a lakossági befektető számára fel legyen tüntetve, mint ezt már említették. Fontos a kockázatok széleskörű összehasonlíthatósága, így a partner kockázat, a stressz forgatókönyvek, illetve a tőke átviteli komponens is. Aztán egyetértek az előadóval megint csak azzal kapcsolatban, hogy bizony nagyon nehéz a kockázati díjazás mutatót meghatározni. a befektető szempontjából sok a veszély, ezért a jövőbeli forgatókönyveket kell szerintem is alapul venni az elemzések készítésekor. A negyedik dolog az lenne, ahogy az előadó is említette, hogy mi a kapcsolódás a prospektus irányvelvel, egyértelmű kell, hogy legyen a kapcsolódásuk, egymáshoz kell igazítani őket, de nem szabad mind a kettőt előírni. Én nagyon örülnék neki, hogyha a parlamentnek erőteljes lenne a véleménye, és minden elfogadandó jogszabályunk ugyanabban az irányban hatna. minél jobb erőforrásokat, minél több jogosítványt kell a hatóságoknak biztosítani, és óvatosan javítani kell a felelősség és szankcionálási rendszert is. Elnök asszony az alternatív ö, bíráskodási vagy konfliktus megoldó rendszerről is beszélnék. Ez az eljárás kötelező kellene, hogy legyen a, a termékek előállítói számára. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Szerpa. Én vagyok az ALDE árnyék előadója, úgyhogy néhány dolgot szeretnék megemlíteni. Köszönöm szépen, Pervans, hogy elkészítetted ezt a tervezetet. Nagyon sok mindennel egyetértek benne, úgyhogy úgy gondolom, Szerpát is meghallgatva, mert amit ő mondott, abban is sok mindennel egyetértek úgy gondolom, hogy várható, hogy jelentős eredményt tudunk együtt elérni. Én inkább többet szeretnék, mint keveset beletenni, hiszen eléggé csalódottak vagyunk a kezetekhez képest már is, tehát nagyon nagyok voltak az ambíciók a kezetekkor. Mindjárt tudjuk, hogy elvileg a parlamentben kell, hogy legyen meg az ambíció. Úgyhogy én négy dologra szeretnék összpontosítani ma. Az első az a dokumentum előállítójának a felelőssége, aztán a kockázati jelzések, illetve a költségek. Mi a helyzet a dokumentum előállítójának a felelősségével? Nehéz kérdés ez, hiszen én azok azokkal értek egyet, akik egyszerű dokumentumot akarnak, amiért felelősséget lehet vállalni, de tudni kell, hogy a kereskedő általában kis ember, aki értékesít, igazából az előállítót, a termék előállítóját kellene, hogy tudjuk beperelni, egyfajta közös felelősség is kialakulhat, világossá kell tenni, hogy ki miért felelős. Szóval világosan be kell mutatni, hogy kinek meddig terjed a felelőssége, és ki a felelős, hogyha valami nem jól működik. Nyilván a dokumentum tartalmára is vonatkozik mindez. Lehet utalni más információkra, és én ezt nem vetem el, hogyha ez nem túl bonyolult, és nincs túl sok apró betűs rész, ez fontos, hogy a kulcsfontosságú információk dokumentuma ugye megvan más területeken is, ezekre kellene esetleg utalni. Ne legyen lehetőség végtelenül utalgatni mindenfélékre. Mindenképpen elővigyázatosnak kell lennünk abban, hogy ezt hogyan határozzuk meg. Talán korlátozzuk, hogy hány utalást lehet tenni. Ami a kockázatmutatót illeti, mind a kettőjükkel egyetértek, nem elegendő a múltbeli hozzamot figyelembe venni, vagy teljesítményt. Ismerjük, hogy milyen hibákat követtek el. Ugye a jövőre való kivetítéseket is a múltból végezték. Úgy gondolom, hogy valóban E, az a jó, hogyha narratíva is van, tehát szóbeli értékelés, és számban kifejezett e, is a e, kockázatok vonatkozásában mindenképpen hasznos, hogyha az összefüggéseket is értik a befektetők, és hogyha ez nem túl bonyolult, ami a, a alkalmazási területet illeti. Én el tudom képzelni, hogy a lehető legszélesebb körben vezessük be ezt a dokumentumot, de óvatosnak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy meddig terjeszthető ki ez, hogy ne legyen a feladat lehetetlen mértékű. A a alkalmazási területet a termékek vonatkozásában is ki lehet terjeszteni, illetve abból a szempontból is, hogy a befektető számára releváns milyen más aspektusokra vonatkozzon a dokumentum. A leginkább a díjazás és a költségek érdekelnek engem persze. A MIFID-nél azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne korlátozni a jutalékok kivetését. Az Egyesült Királyságban nemrégen volt ilyen tapasztalatunk, jutalékokat tiltottak be a Financial Times nemrégiben foglalkozott is vele, hogy a bankok most már nem órára szabnák ki a díjakat, hanem a teljes összeg százalékában díjakat vetnének ki, és egyesek két és fél százalékot számoltak ki, ami teljesen indokolatlan mérték hollandok a nyugdíjalapoknál tiltották be a százalékos díjazást. Én nem vagyok ellene az általánydíjaknak és az észszerű óradíjaknak vagy rezsidíjaknak sem. Hogyha helyi tanácsadást kapunk, akkor a helyi jogtanácsos díjazásának megfelelhet ez. Különböző szakmai képesítésekről van ugye szó. Meg kell nézni, hogy mire jutunk a MIFID-nél. Mindenképpen fontos a díjazást is felvetni, nem csak az olyan szinten, hogy nyilvánosságra kell azt hozni, hanem valamilyen fajta korlátozásra is szükség van. Amikor tapasztaljuk, hogy valami nagyon nem működik, akkor gondoskodjunk róla, hogy az EU-ban ne folytatódhasson ez a folyamat. Hogyha itt elkezdhetnénk, akkor nagyon hálás lennék, kért a kollégáknak. Mindjárt tüsszenteni fogok megtörtént nem is volt olyan rossz. Úgy látom, hogy Filip következik a zöldek részéről. Ismételten Sven Gigolt szerepébe lépek, de képes leszek most egy kicsit franciául is beszélni, és francia fogom folytatni. Köszönöm szépen, és nagyon örülök a témafelelősnek. Nagyra értékelem a jelentést, amelyet elénk terjesztett. Az első pont, amelyről szeretnék külön szólni, sajnos mikrofon nélkül hangzott el a visszajelzés, tehát először is meg kell próbálni minden terméket hozzáférhetővé tenni a fogyasztó számára. Valóban ez kritikus pont számomra is. Abból kell kiindulni, hogy itt a, nem a befektetőről beszélünk, ez túl fellengzős kifejezés, itt megtakarítóról beszélünk. Második gondost. Mások is utaltak már előttem arra, hogy más ö, ö, mutatókra is bazírozzuk magunkat, ne csak a múltbeli teljesítményen alapuló kockázati mutatókra. Valóban más, pontosabb mutatókra kell alapít, alapulnia a az információnak, annak függvényében, hogy egyes termék akkor a megtakarító személy milyen kockázatnak van kitéve. Amikor a közvetítőkről beszélünk, egyrészt szükség van az átláthatóságra, de én is olyan pragmatikus vagyok, mint Sharon, így egy kicsit habozom, amikor olvasom a javaslatot, bizonyos rendet kell teremtenünk ebben a világban. Hogyan? Hát majd meglátjuk. A ami az Európai Felügyeleti Hatóságot illeti valóban a befektető, a ö, megtakarító védelme az valahol a szegény legény Európában ennek a területnek, és valahol az Európai Felügyeleti Hatóság és Ügynökség az nagyon jó gondolat, mi is hozzájárhatunk ehhez. Valóban a kisbefektetők, a kis megtakarítók nem csak biztonságos megtakarításra törekednek, hanem Szeretnék tudni, hogy mit csinálnak a befektetett pénzükkel, és ez az az aspektus, ami hiányzik az európai jogszabályrendszerből, szilárdan meghatározni azt, hogy mi a fenntartható beruházás, befektetés, még a legrosszabb bankok, mint a Deutsche Banktól kezdve minden ö, ö, banknak van ma a portfóliájában ilyen termék. Azt kellene tudni, hogy egységes kritériumokon keresztül az Európai Unióban mindenki tudja azt, hogy mi ö, ö, fenntartható és mi nem ö, beruházás, befektetés. Szeretnénk a, ö, a vélemények minőségét javítani, a Wernerrel nem biztos, hogy egyetértünk ebben az IMD-vel kapcsolatban. Valóban az összeférhetetlenséget minimálisra kell csökkenteni, amikor a befektetési termékek előállítójáról és közvetítőiről van szó, hiszen itt valahol a fogyasztó fizeti meg a, a tanuló pénzt, hogyha nem így történik. Köszönöm, most már ö, nagyon sokan vagyunk a hidegben itt, és hát átadom a szót. Köszönöm szépen. ECR er, ö, egy késésben lévő Eurostarról egy másik kolléga, Kamal kolléga, hát nekem is ugye nehézségeim voltak, hogy ideérjek, de hát Filipre is ilyen belső nyomás van, mely szerint neki is el kell sietnie, hogy hazaérjen még ma. Nagyon támogatom a több átláthatóságot, a, fe, a felelősségi rendszer erősítését. Mások is ezért támogatják ezt a javaslatot. Személy szerint amikor én különböző ipari képviselőkkel és fogyasztói képviseletekkel beszélek, ez a dokumentum. Hogy kiolvassa el ezt a kiemelt befektetési információkat tartalmazó dokumentumot, a kidet, hát valóban ez itt a kérdés. Az elemzők, az alapelemzők, de hát személy szerint én befektetőként elolvasom-e vagy sem. Ezen kell itt elgondolkodni. Létezik ez az úgynevezett KID, és erre építünk, és itt standardjaink vannak, de nem szabad, hogy még komplexebbé tegyük ezt, mint ami szükséges. Először is. A MIFID értékesítési szabályok. Mind támogatjuk a parlamentben a MIFID-et, és hogy működőképes standardokkal operálhassunk, de hát elővigyázatosnak kell lennünk a tekintetben, hogy milyen egység felelős, milyen információért. És itt külön, a felelősséget el kell különíteni, az előállítók, valamint a forgalmazók felelősségköre között. Itt tisztáznunk kellene még dolgokat, világosabban átlátni, hogy hogyan lehetne külön választani a jelentéstevőt, kérném föl erre a tisztázásra. A jelentéstevő kikívánja a hatályt terjeszteni, más befektetési termékekre is, így például a nyugdíj alapokra, nyugdíj termékekre, én ezt támogatni tudom. Na most még az alapvető banki termékeknél is néha a fogyasztók még azok a bank letétek természetével sincsenek tisztában, és nagyon sokan a megtakarítók úgymond egy időben még banki kölcsönöket is fölvesznek, úgyhogy elég egyszerű a fogy... nehezen látom át, hogy a fogyasztónak hogyan lehet megmagyarázni azt a hatályt kiterjesztjük. A bizottság miért azt javasolta, amit? Az ügynökségek esetében a bizottság bizonyára úgy érezte, hogy ez az a határ, amin nem kell túllépni. Hogy aztán hogy kellene a hatályt kiterjeszteni, azt még át kell gondolnunk, mert nem tudom, mennyire megvalósítható ez, anélkül, hogy nehogy még csak későbbre akarjuk ezt a döntést halasztani. Nem annyira nehéz ez, de én nem vagyok ebben a lakossági befektetési csomag termékek értékesítésében szakavatott ismerő, de végső soron összességében azt gondolom, hogy a különbségek talán itt ö, foghatók meg, de nyitott vagyok a tárgyalásra, számos gondolatot megosztottunk, és én a jelentéstevővel és más árnyékelőadókkal együtt is szívesen tárgyalok. Köszönöm szépen. A GUE-tól van-e itt bárki, aki hozzá szeretne szólni? Bárki más szeretne hozzászólni? Nem. Ebben az esetben Pervansnak visszaadom a szót. Vagy a bizottságot is meg akarta hallgatni? Van-e itt valaki a bizottságtól? Tellman Pervas azt mondja, hogy egy kis időt ön is kap. Akkor még be tudjuk fejezni fél hétkor. Köszönöm szépen, hogy megadja a szót, elnök asszony, ha röviden is. Mik, mivel én vagyok az Európai Bizottság, a szakértők oldaláról szeretnék néhány technikai észrevételt tenni. A jelentés különböző aspektusaival kapcsolatban. Először is teljes mértékben támogatjuk az elképzelést, mi szerint a befektetési termékek ösztönzik a reálgazdaságot, a spekulatív termékek viszont nem feltétlenül minősülnek pozitív befektetési terméknek, nem akarjuk őket támogatni. Csak nagyon nehéz azonban megkülönböztetni a befektetési terméket és a spekulatív befektetési terméket, mert hogyha származékos ügyletbe szállok be, a futures ügyletbe, akkor nyilván én is befektetek, és egyfajta hozama is van ennek, tehát egy futures ügylet, egy derivatíva is befektetés, csak hogy a spekulációs összetevő. Um, tehát soha nem érdekel a termék, a végtermék végeredményben, tehát nem igazán befektet az ember ilyenkor, hanem spekulál. Nagyon pontosan kell elkülöníteni a befektetési termékeket és a spekulatív befektetési termékeket a szabályozásban és rendkívül finoman, pontosan kell tehát fogalmaznunk, nem vagyok benne biztos, hogy sikerült eltalálni ezt. Semleges kifejezéssel próbáltunk élni, amikor a befektetés és a spekuláció határát meg akartuk határozni. Ami a, az alkalmazási területet illeti, nagyra értékeljük a háznak az ambícióját, és támogatjuk, viszont tudni kell, hogy sokszor nincs termékelőállító, csak kibocsátó, kibocsátó, vagy részvény kibocsátó. mondjuk az Alstomnak, vagy a France Telekomnak is kidet kellene, ilyen dokumentumot kellene kiadnia, attól függetlenül, hogy kötvényről vagy részvényről van-e szó. Felhívnám a figyelmet arra is, hogy a belga kormány, amikor államkötvényeket értékesít a lakosságnak, szintén kideket kellene készítenie belga adósság kockázatát értékelnie kellene a belga kormánynak más államadóságokhoz képest, és akkor felvetődik, hogy mi itt a komparatív benchmark, stb. stb. stb és minek kell szerepelnie a kid A KID egész formátum, ahogy mi javasoljuk, az ilyen helyzetekre eh, is figyelme kellene, hogy vegye. Hiszen eh, kormányokról van szó, meg cégekről, szembevetve befektetési alapokkal, bankokkal, egészen más jellegű információt kell tartalmazni a tájékoztatásnak. Tehát a KID egész formátumát át kellene akkor alakítani. Ez elvezet engem a harmadik ponthoz, az előállítók és az értékesítők megkülönböztetéséhez az eredeti rendelettervezetben. tervezetben azt mondtuk, hogy az előállító, a termelő felelős alapvetően a dokumentumért, hiszen ő tudja, hogy pontosan mi alapján lehet kiszámolni a hozamot, teljesítményt, és hogy mi van a csomagban értékesített lakossági termék mögött. Másik filozófia az lett volna, hogy az értékesítő legyen csak felelős, a dokumentumért, de előfordul, hogy ugye egyáltalán nem értik az értékesítők ezeket az összetett termékeket. Tehát a tartalomhoz nincs közük. Érdekes felvetés, hogy közös legyen a felelősségük, már eh, nyilván az egyiküknek nem lesz módja utána nézni annak, hogy a kitben szereplő információ 100%-ban megfelel a valóságnak. Úgy gondolom, hogy van egy csomó cég, kormányok is, önkormányzatok is, akik, egy, akik kötvényeket bocsátanak ki befektetési termékeket bocsátanak ki. Mm. A kereskedő, mint közvetítő is nagyon fontos szerepet játszhat, amikor közvetlen kibocsátásról van szó, hiszen itt nincsen előállító, nincsen termelő. Úgyhogy nagyon sok vita lehet még erről, és tovább kell kalibrálni, hogy ki miért felelős. Hadd mondjam el, hogy az alkalmazási területnél nem, nem akartunk nagyot markolni, hanem technikailag nagyon nehéz ezt megfogalmazni, és mindenképpen el kell, be kell, hogy valljam, hogy a biztonságra törekedtünk. Tudjuk, hogy mit jelent a csomagértékesítés, tudjuk, hogy mit jelent a pénzügyi szolgáltató, ertően lehet csak a közvetlen kibocsátásokra is kiterjeszteni a dokumentum eh, kötelezettségét, eh, hogyha eh, átugrunk egy lépcsőt, az nagyon ambíciózus vállalást jelentene, és hát sokat kell ezen majd még dolgozni. Aztán a nyugdíjtermékek is felvetődnek, nem alapvetően nincsenek kivéve az alkalmazási területből, a nyilvánosságra hozatali kötelezettségeknél javaslat született, hogy vegyék ki azt, hogy mit kapok, a nyugdíjas leszek. Foglalkoztatói nyugdíjrendszerek ugye nem tartoznak ide, de hát ugye amikor tőkefelhalmozás van, befizettek a nyugdíjkasszába, akkor szeretném tudni, hogy mit vehetek ki, amikor nyugdíjba megyek. Tehát a ö, nyugdíjpénztárak ide kellene, hogy tartozzanak. A, a kideket elő kellene írni a nyugdíjtermékek esetében is. Csak hadd magyarázzam el, hogy fokozatosságra töregettünk ennél a projektnél, nem azt mondom, hogy áthághatatlan akadályokat kell számolnunk, hogyha kiterjesztjük, de igen, csak megnehezedik a dolgunk. Köszönöm, Pervans. Köszönöm szépen. Hát azért vagyunk itt, hogy dolgozzunk, úgyhogy a kérdés az, hogy a parlament javaslata nem elegendő indok -e arra, hogy megtörténjen ez a változtatás. Tehát látom, hogy a bizottság nem ebben a szellemben dolgozik. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Ennek a rendeletnek nagyon sok aspektusa a második szinttől függ. Tehát nagyon sok szakmai észrevétel, amit elhangzott, olyan dolgokra utal, amelyeket második szinten lehet csak eldönteni. Én nagyon örülök, hogy ilyen sok aspektust illetően értünk egyet. Két dolgot említenék csak, amelyeket több kollega is megemlített. Először is az előállító és a disztribútor közötti felelősség megosztás kérdését. Úgy gondolom, hogy egyszerűbb lenne a rendszer, hogyha a termék előállítója lenne a felelős, hogyha ez feasible, akkor én emellett vagyok, de nem szeretném, hogyha ennek az örvén a az adózást, a fiskalitást is bevennék ide lehet, hogy az én javaslatom még nem elegendő, akkor dolgozzuk ki részletesebben. Úgy gondolom minden esetre, hogy a felelősség alapvetően a termelői, az előállítói, ettől még a kereskedő az adózási kérdésekről kiegészítheti a dokumentumot, de mondjuk az információk háromnegyede mindenképpen az előállító felelősségi körébe tartozik. A második kérdés az alkalmazási terület kérdése. Hogyha egy cégtől kérjük, hogy bocsásson ki ilyen kideket, az nyilván nehezebb megoldható, mint hogyha az előállító végzi el a munkát. Ha az emberek elkezdenek részvényeket vásárolni, akkor talán érdemes lenne a kibocsátónak elmondania, hogy mit, milyen célt is szolgálnak ezek a részvények, és hogyan működnek. Így jobb helyzetbe kerülhetnek a kisbefektetők a cégekkel szemben. Utolsó kérdés a nyugdíjakkal kapcsolatos. Nyilván realizmusból nem javasoltam, hogy a nyugdíjakra is terjesszük ki az alkalmazási területet. A belső piaci szakbizottság viszont ezt javasolja, látom, hogy egyes kollégák itt is egyetértenek ezzel. nyilván lehet erről majd még vitát folytatni, amikor a parlament végső álláspontja kialakul, és készen állok erre a vitára is és akik szeretnének ilyen irányú módosítót benyújtani, azoknak mondom, hogy engem ez egyáltalán nem fog zavarni. Remélem minden esetre, hogy a végsőkig el tudjuk vinni a javaslatot. Pillanatnyilag még nem tartunk itt. Remélem, hogy eh, mindenre kitértem, ami említésre eh, került, legalábbis a lényegi kérdésekre, és én ezzel zárnám a mai napra. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen módosítók benyújtásának határideje február 6-a, 24 25-én tárgyaljuk meg, és március 26-án szavazunk, májusi plenárison pedig a plénum fogja megvizsgálni a jelentést. az Eurócsoport elnökének Jean-Claude Junckernek az utolsó munkanapja ez a mai, és azt gondolom, hogy jó hangulatát, őszinteségét megtartja majd, és remélem, hogy utódja is majd fel tudja vállalni azt a komoly felelősséget, amivel ő betöltötte a munkáját eddig, megtiszteltetését és holnap fogjuk folytatni 9 órakor az ÁFA közös rendszer tárgyalásával. Addig is szép estét mindenkinek viszontlátásra!